Tisztelt kollégák, kérem, kezdjük meg munkánkat, még akkor is, hogyha jelentéstevők még nincsenek jelen. Üdvözlöm a Tanács Költségvetési Bizottságának elnökét, aki jelen van. Köszönöm, hogy itt van. A bizottság költségvetési főigazgatóságának igazgatóját is üdvözlöm, aki majd napirendünk számos pontjával kapcsolatban felszólalhat. Lettek a napirendtervezetet, hogyha nincsenek megjegyzések, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, de ami a különböző témák kiosztását illeti ma délelőtt, de holnap délelőtt némi változtatást javaslok, amelyeket különböző kívánalmak vagy kötelezettségek tesznek szükséges egyes jelentéstevők részéről. Ma délután az 5-ös, 6-os, 7-es, 10-es, 12-es, 13-as pontokkal kezdjük. A 14-es és a 15-ös pontok esetében Haglundul nincs itt, de Jensen képviselő helyettesíti majd őt. Aztán jön a 16-os pont, Kalfin alelnök úr részéről az elmúlt háromaduló tárgyalásokkal kapcsolatosan. És itt van még Materasszony témája, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele tárgyában két új témakörrel kapcsolatosan. Holnap délelőtt foglalkozunk a többi témával, beleértve a szavazást, amire 11 óra és 11 óra 30 között kerítünk sort, tehát holnap délután 11 és 11.30 között kevés szavazásunk lesz. Lesz egy szavazás Barbara Matera témával kapcsolatban az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele a General Motors alkalmazottai javára, akiket Belgiumban elbocsájtottak, és aztán lesznek még átcsoportosítások a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, amelyet jelentéstevünk Szidónia, illetve Helga Trüppel javasoltak. És holnap 11.30 és 12.30 között egy közös ülésre kerítünk sort ebben a teremben, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság gal együtt egy jelentéssel kapcsolatban az eljárási szabályzat 51-es cikke értelmében Inge Gressle és Rivellini úr közösen dolgoztak ki egy dokumentumot a költségvetési rendelet reformjával kapcsolatosan. Nézzük meg tehát napirendünk második pontját, az elnök közleményei címmel. A koordinátorok döntéseit illetően itt a költségvetés módosításokról van szó. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a módosításokat illetően, amelyeket bekívánnak nyújtani Balcani asszony jelentésével kapcsolatosan, a következő trialóggal kapcsolatosan, illetve a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Nos, tehát technikai szempontból, elektronikai szempontból mostantól kezdve már idézem angolul ezt a részt, ez egy levél. T 4 AM. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de tudom, hogy ezt kell használni ahhoz, hogy benyújtsák a módosítókat a balcani jelentéssel kapcsolatosan. Tehát a módosítók akkor lesznek befogadhatóak. Nem tudom, automatikusan elfogadottak-e, de ez minden esetre egy olyan eljárás, amelyet holnap 12 előtt kell követni. Eti forti ilyen, ez a varázs formula. Végezetül Görön Ferm jelentéstevőnk kérésére, aki még nincsen jelen, de majd befut. Szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság részéről pontosításokat várunk azon kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban, amelyeket nemrégiben vállaltak a költségvetési támogatás kapcsán a palesztin hatóság javára, részről pedig különböző hatóságok javára különböző arab országokban. És ezek a támogatások a demokratikus átmenetre, az arab tavaszra vonatkoznak, ehhez kapcsolódnak. Számos nyilatkozat elhangzott mind Brüsszelben, mind az európai fővárosokban, mind pedig a helyszínen, a földközi tenger déli térségében lévő országokban, ezen pénzügyi támogatásra vonatkozóan, és mi nem látunk világosan ebben a témakörben. Tehát, hogyha az Európai Bizottság képes arra, hogy a közeljövőben tájékoztasson minket erről a témáról, és pontosítsa, hogy milyen következményei lesznek ennek a politikai kötelezettségvállalásnak a 2011-es költségvetésre, illetve esetlegesen a 2012-es költségvetés tervezetre. Nos, azt hiszem, hogy az segítene abban, hogy pontosabban végezhessük munkánkat. Üdvözlöm a főigazgató urat, aki most szót is kért. Köszönöm, főigazgató úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két információ ezzel kapcsolatosan. Egyrésztről általánosságban az Európai Bizottság testülete egy közleményt fog elfogadni a szomszédság politika tárgyában, különösen azon események fényében, amelyek a mediterrán térségben következtek be. Számos kötelezettségvállalásunk van pénzügyi szempontból, melyeket a tanács, illetve a parlament fejezett ki. 2011-re vonatkozóan, amit ön felvetett, mert néhány kiegészítő információval szolgálhatunk, hogy az ön által felvetett kérdésre válaszoljunk, és ezt a lehető legrövidebb időn belül meg fogjuk tenni ezt az információ átadást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon megfelelő pillanatban érkezik az Európai Bizottság ezen közleménye, hiszen segíteni fogja különleges jelentéstevőink munkáját, és a 2011-es, illetve a 2012-es költségvetés tervezettel kapcsolatos munkáinkat is. Áttérhetünk tehát a hármas napirendi pontra, az április 13-a 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és ahogyan ez lenni szokott, hogyha az ülés végéig nincsenek észrevételek, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a napirend 5. pontjára. A 4-es pont Francesca Balzani témája trialógussal kapcsolatban Balzani asszony kérésére ezt holnap tárgyaljuk, viszont Szidonia Jandzrevska itt van körünkben, és azt hiszem, hogy azt szeretné ő is, hogyha most megvizsgálnánk együtt az ötös, illetve a hatos napirendi pontokat, tehát a 2 per 2011-es és a 3-as költségvetési terve, módosítási tervezetet, amelyek politikailag kapcsolódnak. Szidónia. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy bizonyos megoldatlan kérdések kapcsolódnak a 2011-es költségvetés elfogadásához. Ezek ismét visszatérnek. Emlékeztetnék arra, hogy a szolidaritási alap mobilizálásával kapcsolatosan az év elején már egy hosszas vitát tartottunk, ugyanis itt ellentmondásos kívánalmak, kívánságok merültek fel, nevezetesen, hogy a szolidaritási alapból az érintett országoknak minél előbb eszközöljünk kifizetéseket, hiszen erről szól a szolidaritási alap. Másrészt viszont egyfajta vonakodást tapasztaltunk, vagy egyfajta akadályt a tanács részéről, hogy a szolidaritási alapból új pénzeket fizessen ki. Végül is egy megoldást találtunk, az úgynevezett negatív tartalék megoldást, ami azt jelenti, hogy eh, ha jól tudom, akkor 182 millió vagy 186 milliót eh, mobilizáltunk a szolidaritási alapon belül, amit más eh, programokból vettünk át egyfajta hitelként, ezt nem nagyon gyakran alkalmazzuk, de ez volt az egyetlen egy olyan megoldás, amiben akkor meg tudtunk állapodni. És az volt az álláspontunk, hogy ez a negatív tartalékként működjön. Ezt azonban minél előbb ellentételezni kell. Legjobb esetben a számlák lezárásával és a összekapcsolva a költségvetési többlettel. Ez volt a plenáris szavazáson a kifejezett kívánalom, ami elhangzott. Mi a mostani helyzet? Minden jel szerint bizonyos jogi akadályok miatt ezt az összeget nem tudjuk a költségvetés módosítási többlettel ellentételezni, e, így értelmezte a bizottság. Ha ezt azonban nem tudjuk megtenni, akkor egy másik költségvetési módosítással lehetne ezt minél előbb megtenni. És a tanács az álláspontjában is annak adott hangot, hogy minél előbb ki kell egyenlíteni ezt az összeget, vagy ellentételezni kell ezt az összeget. Tehát a tanács és mi is egyetértünk abban, hogy ezt az összeget minél előbb vissza kelljen fizetni, habár a módszer eltérő. Ezt nagyon fontos ismét felidézni. Most azonban egy másik kérés is érkezett a szolidaritási alap igénybevételére vonatkozóan. A bizottság költségvetési költségvetés módostási tervezete szerint új pénzeket javasol fordítani a 90,5 milliós összegből, tekintettel a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh köztársaságot sújtó árvizekre. Sem a bizottság, sem a tanács már nem tesz javaslatot negatív tartalékra, hiszen a 200 milliós határt már túlléptük. Úgyhogy a negatív tartalék ki van zárva. A tanács most itt egy új forrást, új összeget javasol, amit mi támogatni tudunk, és illetve ez a bizottság javaslata elnézés, a tanács pedig az átcsoportosítást javasolja. A tanács megoldásával kapcsolatosan én két dolgot említenék. Először is nem tudom elfogadni a tanács álláspontját, nevezetesen azt, hogy nem hajlandó új pénzeket rendelkezésre bocsátani. Amikor 19,55 millióról beszélünk, akkor itt elv, elviekről van szó, hiszen ez nem egy óriási összeg, különösen figyelembe véve a töbletet, amire majd a későbbiek során visszatérek. Tehát az alapvető kérdés az, hogy a tanács nem hajlandó új pénzeket rendelkezésre bocsátani, ami a kifizetési nyilatkozattal ellentétes, amit ősszel fogadtunk el. A problémának van egy másik vetülete is, már ami a tanács javaslatát illeti, ez pedig maga az átcsoportosítás. A javasolt sorok meglehetősen vitathatók, vitatottak, ezek a sorok ugyanis nagyrészt prioritást élveznek a parlament részéről, és néhány sor sort úgy vetek igénybe, hogy ezeket az összegeket előleg, megelőlegezték, miközben a tagállamok nem feleltek meg a kötelezettségeiknek, tehát ezeket a sorokat nem lehetett teljes mértékben kihasználni. A megvalósítás mértéke ebből következően alacsony, és az összegek a következő évekre kerültek át. A megvalósítás alapján egyszerűsíteni kell ezeket a sorokat. Nagyon kockázatos ezekről a sorokról elvonni összegeket, hiszen ezek lehet, hogy hiányozni fognak az év végén. Önmagában tehát az átcsoportosítás elve is eléggé problematikus. A bizottságtól pedig szeretnék többet megtudni arról, hogy mennyire kész vagy nem kész a mi javaslatunkat követni, nevezetesen, hogy hogyan kívánják a negatív tartalékot ellentételezni, vagy a bizottság esetleg meg akarja várni az év végét, és egy másik költségvetés módosítással kíván-e eljárni. Tehát mi minden megoldás előtt nyitottak vagyunk, a lényeg az ellentételezés. Tehát egyelőre lezárásképpen én meglehetősen nehéznek tartom a tanács javaslatát elfogadni, amit megkaptunk, elvi síkon is, illetve a részletes megoldást illetően is. Én nagyon örülök, hogy a magyar elnökség és a bizottság képviselői jelen vannak. Remélem, hogy alapos vitát tudunk folytatni ugyanis rengeteg dolgot tettünk, rengeteg kompromisszumot elfogadtunk az egyes költségvetés módosítással kapcsolatosan, illetve a szolidaritási alapból történő kifizetéseket illetően, de ez örökre így lesz, hogy új pénzek soha nem lesznek. Előbb-utóbb el kell jutnunk abba a pozícióba, hogy új források, új pénzek is rendelkezésre álljanak, ugyanis a szolidaritási alapot mobilizálni kell, és ehhez új pénzre van szükség. Merci bien, merci. Köszönöm szépen. Súrján László kért szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy jó, ha a jelentéstevő mellé állunk ebben a kérdésben. Mindennyian értjük, hogy a tagállamok nehézségekkel küzdenek, és a közelmúltbeli helyzetre tekintettel nem tudunk új pénzt mozgósítani. Ugyanakkor az is világos, hogy az év elején nem lehetett az átcsoportosítással élni, tehát az előző megoldás volt a helyes, nevezetesen, hogy a döntést elhalasszuk de az, hogy most meg tudjuk-e határozni azokat a sorokat, ahol többlet adódhat, E tekintetben a helyzet ugyanaz, mint két hónappal ezelőtt volt tehát. Ha nincs lehetőség új pénzek mozgósítására, akkor vannak úgynevezett fél új vagy fél friss pénzek, a tavalyról megmaradt összegek. Mi a különbség az idei felhasználatlan összegek, illetve a tavalyi felhasználatlan összegek között? Ez a kérdés. A nagy különbség az, hogy a tavalyi pénzeket a tagállamok most használhatják fel, tehát számukra ez némi problémát okoz. Minden esetre én ezt észszerű megoldásnak tartom, hogy ne küldjük vissza az összes pénzt a tagállamoknak, hanem ezt a szükséges pénzt a szolidaritási alapon belül fel tudjuk használni, konkrétan a fel nem használt összegeket. Azt hiszem, hogy a mostani körülmények között ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga. Ann Jensen következik. Well, I can say briefly that uh, from the side of... Röviden a frakciónk nevében egyetértünk a jelentéstevővel és az előző hozzászólóval is. Őszintén szólva a költségvetési tárgyalások során különböző nyilatkozatokat látunk a tanácstól, arra vonatkozóan, hogy ha szükség lesz pénzekre, akkor ezek rendelkezésre állnak majd, de nem hiszem, hogy ezeknek az aláírt nyilatkozatoknak túl nagy súlya lenne. Különösen, ha megnézzük, hogy mi történt az év elején. Most a negatív tartalékokat vettük igénybe, most pedig megpróbálunk a programokban turkálni, megnézve, hogy hol vannak elköltetlen pénzek. Én szerintem ez egy szörnyű helyzet és mindenféleképpen ezzel foglalkozni kell, kompromisszumot kell megpróbálni elérni, és biztosítani kell, hogy a költségvetésből kifizetésekre kerülhessen sor az év elején is. Tudtuk, hogy ezek az igények felmerülnek, úgyhogy eléggé nevetséges a mostani helyzet. Köszönöm szépen, Derek Hogan. Uh, uh, Köszönöm. Teljesen egyetértek Szidóniával azzal kapcsolatban, hogy uh, nem nagyon akar más fontos projektekből től elvonni pénzt, mint az ESF. Ebben a bizottságban is voltak komoly viták arról, hogy mi, milyen projektek mi a haszna, és azt gondolom, hogy hátralépés lenne, vagy visszalépés lenne más projektektől elvonni pénzeket. Azért vagyunk ebben a helyzetben, mert egy-két tagállam eldöntötte, hogy a 2,9%-nál többet egy eurót sem adnak. E, nyilván ez a megállapodás állandóan óriási problémákat e, okoz számunkra akkor, amikor e, költségvetési módosításokat kell végrehajtani. László javaslatát meg kell majd vizsgálni, nem tudom egyébként, hogy végső soron majd megállja a helyét. A tanács eh, eh, részére pedig olyan kérdésem lenne, hogy eh, Mit szólnak azok a tagállamok, amelyek egyébként szeretnének hasznot húzni ezekből a költségvetési sorokból, hogyha ez nem jön össze rajtuk kívülálló okok miatt? Én magam egyébként azt mondom, hogy amennyiben a költségvetés megfelelő, volt egy ilyen ígéret, hogy később ki lehet igazítani az egyes költségvetési sorokat. Köszönöm, Godmani szúr következik. Elnézést kérek ezért a kérdésért, felvetésért, de úgy tűnik, hogy nem elég itt lenni ahhoz, hogy megértsük a helyzetet. László javaslata nagyon jól hangzik, de hogyha megvizsgáljuk azokat az anyagokat, amelyeket Szidónia eljutatott hozzánk, akkor a rendszer az máshogy néz ki, hogyha ha 4,5 milliárd ugye a többlet, akkor valójában ennyivel kevesebbet fizetnek a tagállamok. Arra számítanak, hogy ha van egy többlet, akkor annyival kevesebbet fognak idén befizetni, és ez nem lesz túlságosan egyszerű. Az, ezek a tagállamok azzal számolnak, hogy 4,54 milliárddal kevesebbet költöttünk 2010-ben, ezért eh, ezt áthozzuk, ezt a pénzt 2011-re, ennyivel kevesebbet eh, fognak majd ők fizetni. Hogyha most még szolidaritási pénzeket kérünk, akkor az, az ő szempontjukból az új pénznek számít, eh, vagy pedig teljesen tévedek. Hogyha nem adjuk vissza mi nem adjuk ugye vissza a pénzt, de ez úgy van lepapírozva, hogy ők ennyivel kevesebbet fizetnek be az idei pénzben, bocsánat, az idei költségvetésben. Jól látom a dolgokat? Elnézést, hogy ilyen alapvető kérdéseket teszek föl. Köszönöm. Szidonia válaszolni kíván csak ezekre a kérdésekre, aztán folytatjuk a vitát. Tehát Godmanis úr kérdésére válaszolva. Uh, Nos, ami az ő ami az ő kérdését illeti, nem tudom, hogy ki tudom elégíteni a kíváncsiságát, de eh, ahogy már mondtam, a többlet eh, költségvetési módosításhoz majd eh, visszatérünk, de én azt gondolom, hogy nem látom azt, hogy ezt a két vitát kombinálni kéne, mert magunkra haragítjuk egymást szükségtelenül. Persze, hogyha keményen kell fellépni, akkor keményen fogunk, de ennek most nem látom a szükségét a tanács és a bizottság eh, részére eh, az lenne az üzenetem, hogy érdemes lenne elkezdeni a vitát a költségvetési, vagy a beszélgetést a költségvetési többletről, eh, ugyanis a plenárison ezt a 180 milliós összeget, már nem emlékszem, 182-186, ezt a többlettel együtt kellene kezelni. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez nem lenne jogszerű. Én erre azt mondtam, hogy akkor erről is lehetne vitát nyitni, mert egész egyszerűen a józanész azt mondja, hogy a tagállamok visszakapnak úgymond egy 4,54 milliárdos többletet, ez egy, ez egy komoly összeg, és eh, ehhez képest nem hajlandók eh, egy 90 milliós tételt befizet, 19 milliós tételt befizetni szolidaritási alapba. Eh, akkora a többlet 2011-ben, és itt akkor most idézem a jelentést, 1,8 milliárd a megnyert perekből, bírságokból származik. Tehát eh, ennyit fognak visszakapni a költségvetésükbe, eh, mégpedig azért, mert létezik az EU, és néha bírsággal sújt eh, cégeket, amely bíróságok megállnak a, bírságok megállnak a bíróságok előtt. Lehet egymással morcosnak lenni, de azért mégiscsak az a kérdés, hogy miért nem hajlandó a tanács a szolidaritási alaphoz kapcsolódó 19 milliós kötelezettségének eleget tenni, akkor, amikor egyébként csak bírságokból 1,8 milliárdot kapnak vissza. Ami pedig a könyvelési szempontot illeti, úgy gondolom, hogy most lenne az ideje az offsetnek a többlet rovására, mert akkor lesz kisebb a fájdalom a pénzügyminisztériumokban, de erről persze beszélhetünk még. Très bien, Köszönöm szépen. Ahogyan elmondta a jelentéstevőnk, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mai javaslatok a költségvetés módosítás a kettes és hármas költségvetés módosítás tárgyában. Nos, most egy furcsa helyzetben vagyunk. A tanács kérésére a politikai és jogi megállapodás decemberben történt a 2011-es költségvetés tárgyában egy nyilatkozatot adott ki a három intézmény, melynek értelmében, hogyha nem lesznek kifizetési előirányzatok a folyó év során, hogyha ezek hiányoznának, akkor miután megpróbáltunk átcsoportosítással élni, azután megtesszük a szükségeset annak érdekében, hogy a politikai és jogi kötelezettségvállalásokat teljes mértékben tiszteletben tudjuk tartani. Tehát a kifizetési kötelezettségvállalásokat növelni kell, hogyha erre szükség van és hogyha ö, nagyobb igény mutatkozik erre, mint a 2011-es költségvetésben szereplő igények ezután felvetődött egy sürgős igény, egy teljes mértékben előre láthatatlan területen, akkor természeti katasztrófákat illetően Magyarországon és Lengyelországban a tanács nem adott plusz kifizetési előirányzatokat, és egy olyan eljáráshoz fordult, folyamodott, folyamodott, amely létezett, de ennek a létezésről elfeledkeztünk ez a negatív tartalék, ez, 100 milliós, ez a 200 milliós eurós összeghatár alatt lehetséges, ezt most kimerítettük. Tehát az új természeti katasztrófák szükségletei számára a kettes költségvetési módosítás vonatkozik, amely katasztrófa ugye a Szlovéniát, Cseh köztársaságot és következő új tagunkat, Horvátországot sújtotta és ezzel meghaladjuk a 200 millió eurót, majd pedig a tanács ismételten a Költségvetési Bizottság május másodikai ülésén követelte a teljes átcsoportosítást, és nem akarta elfogadni az Európai Bizottság javaslatát arra, van, arra irányulóan, hogy plusz kölcs, kifizetési előirányzatokat biztosítson. Noha, ugyanabban a pillanatban, és ez egy egybeesés, de politikailag mindenképpen figyelembe vendő dolog, ahogyan elmondta a jelentéstevőnk is, tehát ugyanabban a pillanatban a hagyománynak megfelelően az év ezen időszakában a bizottság a hármas költségvetési módosítást javasolja nekünk a többlet, a korábbi év többletjének felhasználásáról, amely ugye 4 milliárd 500 milliós eurós összegre vonatkozik. Tehát, ahogyan Godmanis úr is elmondta, az az igazság, hogy a tanács magának akarja ezt a 4 milliárd 500 millió eurót, és nem akar 19 millió eurót kiadni Szlovénia, Csehköztársaság és Horvátország javára. És azt kéri tőlünk, hogy 2011-ben további megtakarításokat eszközöljünk. Na, ha ott van ez a 4 milliárdos, több mint 4 milliárdos többlet 2010-es évről. És ahogyan erre Szidoni is emlékeztetett, például ez a 4,54 milliárdos többlet a 2010-es évről, itt van még 1 milliárd 280 millió összeg, amely szinte az égből potyant alá, és ez azért van, mert az egyes, egyes európai vállalatok megsértették a versenyjogot. Tehát a józan ész azt diktálná, hogy akkor e, itt van ez a 19 milliós össz igény, ezekből a pénzekből lehet ezt fedezni. Most pedig az, hogy eldöntöttünk közösségi politikák javára 2011-ben előirányzatokat, és talán nem lesz erre szükség a tervezett célra, ezekre az előirányzatokra, és akkor ezeket az előirányzatokat a Szlovéniában, Horvátországban bekövetkezett természeti katasztrófák igényeire lehet fordítani. Ez tehát nyilvánvalóan egy olyan helyzet, amely nem normális és politikailag nem elfogadható. Emlékeznek arra, hogy a tárgyalások során, amelyeket a tanácssal és a bizottsággal lefolytattunk, az első költségvetés módosításról Végül elfogadtuk a negatív tartalék alkalmazását, de már előre bejelentettük, hogy ez csupán egy átmeneti megoldás, amely ahhoz vezetett, hogy az év végére halasztottuk el a döntést arról, hogy hogyan ö, finanszírozzuk a szoban forgó kiadásokat. És aztán amint felmerül egy új probléma, egy új, előre nem látott igény, akkor egy végleges megoldást kell majd találni. Az új probléma most jelentkezett. Ismételten egy természeti katasztrófa okán, de néhány héten belül, vagy akár néhány napon belül is szembesülnünk kell újabb igényekkel, újabb kiadás igényekkel, amelyek előre nem láthatóak voltak, akár új természeti katasztrófák okán, akár politikai okból, sürgősen az Európai Unión belül, vagy akár az EU közelségében, például a Mediterráneum déli részén. Éppen ezért vetettem fel a kérdést az Európai Bizottságnak az ülés elején arra a politikai kötelezettségvállalásra vonatkozóan, amelyeket a vezetőink vállaltak a mediterrán térség déli részében a demokratikus átmenetet átélő országokkal szemben. Tehát itt nem elégedhetünk meg átmeneti megoldásokkal, bátornak kell lennünk, és politikai megoldást kell szorgalmaznunk. Ez az, amit elmondott a jelentéstevőnk is. Nagyon sok tagunk támogatásával egyébként. Tehát esélyünk van arra, és még egyszer köszönetet mondok azért, mert itt van a Tanács Költségvetési Bizottságának elnöke. Nos, tehát elnök asszony el tudná mondani, hogy mi a tanács álláspontja, és aztán a bizottság főigazgatóját is kérem, hogy adjon pontosabb információkat ezzel kapcsolatban, elnök asszony. Thank you, Mr. Köszönöm, Lamassur úr. Részletesen most eh, ismertetném a tanács álláspontját, eh, ami a tartalmat illeti. Amikor megkaptuk a bizottság javaslatát, mindenki egyetértett a költségvetés bizottsági szinten az elven, illetve a 19 milliós összeggel is. Majd eh, ismertetem, hogy hány tagállam szerette volna az összeg teljes átcsoportosítását. A magyar elnökség egy olyan megoldást igyekezett találni, ahol, amiben azt javasoltuk, hogy azokat a sorokat használjuk fel, ahol a megvalósítás szintje április 25-éig alacsony volt, tekintettel az előző évre. Volt olyan sor, ahol egy százalékos volt, 12 százalékos egy másiknál, és 5 százalékos egy harmadiknál a megvalósítás mértéke. Tehát találtunk költségvetési sorokat, és tavaly év végén ezen költségvetési soroknál is meglehetősen döbbenetes volt az teljesítés, tehát három olyan sort választottunk ki, ahol úgy gondoltuk, hogy nem okoz problémát ezzel tértünk vissza a Költségvetési Bizottsághoz, és 24 tagállam támogatta a javaslatot. Mindössze hárman tartózkodtak. Meg kell mondanom, hogy ezek a tagállamok azok, kivéve Horvátországot, amelyeket a természeti katasztrófák sújtottak. Ami az eljárást illeti, május, március 11-én került a Koreper elé, holnap délelőtt tárgyalja a tanács. Az indoklás gondolom ismert önök számára is, nevezetesen, hogy a tagállamok nem hajlandók friss pénzeket rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor a tagállamok úgy gondolják, hogy minden évben volt teljesítés az EU költségvetésében, éppen ezért nem kell új pénzt kérni a tagállamoktól, hanem a folyó költségvetésben is találhatunk elegendő forrásokat az igények kielégítésére. Ami a hármas költségvetés módosítást illeti, erre vonatkozóan még nem született döntés, még nem véglegesítettük az álláspontunkat. Madame, Köszönöm, asszonyom. Ez rendkívül világos, főigazgató úr. Merci beaucoup, président. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy ez a vita nagyon fontos, és amit az elnökség elmondott. A bizottság részéről elmondhatjuk, hogy jelenleg nincs lehetőség átcsoportosításra az alul teljesítés esetében azon költségvetési soroknál, amelyeket a tanács csökkentett. Hallottam, amit az elnökség mondott, még akkor is, hogyha az összegek viszonylag korlátozottak. Mi nem követjük ezt az érvelést. A második dolog, amit szeretnék elmondani, ami az alul ö, teljesítést ö, illeti az év vége felé. Nos, ö, a 2011-es költségvetés, ami a kifizetéseket illeti, 2,9%-os növekedést mutatott fel, és láthatjuk, hogy a kifizetések profilja jelentős mértékben növekszik. A bizottság részéről nem gondoljuk azt, hogy az alul végrehajtás helyzete azt jelenteni, hogy egy olyan alapról indulunk ki, amely sokkal alacsonyabb, mint amivel az elmúlt években szembesültünk. Nos, van egy elem, elnök úr, amelyet a figyelmükbe ajánlanék, a szakbizottság figyelmébe, hiszen a körülmények megváltoztak, amelyek a mi javaslatunkat kísérték. A költségvetési módosítás, a kettes költségvetés módosítási javaslat kidolgozása idején világos volt számunkra, hogy a kifizetéseknél nincsen rendelkezésre álló összeg. A helyzet nagyon a közelmúltban változott meg, számos információt kaptunk, az alul végrehajtásra, valószínűsíthető alul végrehajtásra, sőt azt is mondanám, hogy bizonyos ö, ö, alul végrehajtásra vonatkozóan 400 millió euró értékben. Itt 5 milliárd, milliárd eurós ö, programokról van szó. Tehát infrastruktúrális projektek ö, egyes kedvezményezetjei nem kértek előfinanszírozást, mint ahogyan mi ezt vártuk volna, olyan okokból, amelyek bankgaranciákkal kapcsolatos problémákhoz kapcsolódnak, vagy környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos problémákhoz, vagy pedig azért, mert nem kaptak formális engedélyt a beruházásra. Nos, ez arra kellene, hogy vezessen minket, hogy, lát, hogy a 356 milliós összegű alulteljesítést becsüljünk, ahhoz képest, ahogy, amit 2010-ben terveztünk. Vannak más ö, projektek is, mint például a széndiokszid megkötés, amelyet felfüggesztettek, és itt 85 millió eurós volumenről volt szó. Vannak más projektek is, az energiára vonatkozóan, szélenergiatervek, ahol is 5 milliós eurós plusz forrásokat kérnek. Aztán itt vannak még igények, átcsoportosítási kérelmek az intelligens energia tárgyában, és itt 400 milliós összegről van szó, amely finanszírozhatja azokat az igényeket, amelyek felmerültek a költségvetés módosításban, egyszerű átcsoportosítás segítségével. Holnap lesz arra lehetőség, hogy ezen alapok egy részét felhasználjuk, hogy új forrásokat biztosítsunk, illetve ezekkel feltöltsük a negatív tartalékot. Mm jelenleg elég meglepő helyzet alakult ki ezen szám adatok bemutatása után a bizottságban. Ezek olyan információk, ahogyan már említettem, amelyek a közelmúltból származnak, nagyon frissek, megbízhatóak, és ezek lehetővé teszik számunkra, hogy megtegyük ezeket az észrevételeket. Szeretném elmondani azt is, hogy a bizottság részéről kötelezve vagyunk arra, hogy a szabályoknak megfelelően az átcsoportosítást részesítsük előnyben, ahelyett, hogy új forrásokat keresnénk. Nos, elnök úr, amit ön mondott a költségvetési helyzettel kapcsolatban teljes mértékben érvényes, a következő hónapokban kialakuló helyzet bizonyosan arra vezet majd minket, hogy újabb költségvetés módosítási tervezeteket nyújtsunk be, és erre forrásokra lesz szükség, amelyeket már egyébként az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatában megfogalmazott. Tehát itt van a költségvetés módosítás finanszírozásának problémája, de még függőben maradnak előttünk egyéb problémák. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, főigazgató úr. Azt hiszem, hogy mindenki megértette azon bejelentés fontosságát, amelyel most élt a főigazgató úr, hiszen egy új helyzetben vagyunk, amely előre nem látható volt. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a 2011-es költségvetésről van szó, amely bizonyosan felülvizsgáltat igényel majd. Erre még visszatérek, de Salvador Gariga kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A főigazgató úr magyarázatát figyelemmel kísértem. Említette a 85 millió összegű végrehajtás elmaradást a gazdaságélénkítési program, illetve a karbon megköt, a szén dioxid megkötési projekttel kapcsolatosan ezek a projektek nem haladnak a vártaknak megfelelően. Mi szeretnénk tudni, hogy ezeket a pénzeket miért nem használták fel, hol fordultak elő elmaradások, melyik nemzeti programok esetében, és mi volt az oka. Ugyanis folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy az ilyen beruházásokat támogatni kell, időközben pedig azt látjuk, hogy a tagállamok nem tesznek kellő pénzügyi erőfeszítéseket. Úgyhogy nagyon fontos lenne következtetéseket levonni mindezekből a jövőbeni pénzügyi tervek szempontjából. Úgyhogy jó lenne, hogyha további magyarázatot hallhatnánk a főigazgató úrtól az ilyen források felhasználására vonatkozóan. Euh, Köszönöm. Egy másik kérdés, Súrján László. Köszönöm, elnök úr. Még csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a széndiokszid megkötési történet egy adhok javaslatként született meg, és mi a Költségvetési Bizottságon belül egy kicsikét aggódtunk, gyakorlatilag nyomásra fogadtuk el ezeket a projekteket. Számomra most komoly elég, megelégedésre szolgál, hogy ezek nem haladnak kellő ütemben, ugyanis a kezdetektől fogva az volt a benyomásom, hogy ezek elsősorban bizonyos vállalati érdekeket tükröznek, vagy szolgálnak, és nem a gazdaság élénkítést. Számos kérdőjel felmerült már a kezdetek során is, és az ilyen adhok programok vagy projektek mindig is problematikusak. Ugyanakkor viszont az EU érdekes módon ilyen adhok projektekre tud találni pénzt, amikor nyomás van, amikor viszont valós igény merül fel, akkor nem. Szerintem ez egy, is egy probléma. Köszönöm, Kárvajó asszony. Uh, csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez a fellendülési terv elem sajnálatos, hogy nem kerül megvalósításra, mert jó lett volna a gazdaság fellendítéséhez. Másfelől viszont a parlament egy része már akkor figyelmeztetett arra, hogy ez nem egy érett technológia, nem elég, nem alkalmas arra, hogy pénzt tegyünk mögé. Egy sor projektet már finanszíroztunk e-, ebben a technológiában, ami a jövőre nézve jó lehet, de a technológia maga még nem elég érett. Éppen ezért várhatóak a késések a projekt megvalósítása során. Valójában ezt mi már előre láttuk, de az Európai Bizottság nyomott bennünket, illetve hét projektet nyomott előre, ami valószínűleg túl sok volt, lehetett volna, lehetett volna megosztani más sokkal biztonságosabb projektekkel, olyan projektekkel, amelyek gyorsabb eredményeket tudnak elérni, például energia, megtakarítás vagy foglalkoztatás növekedés területén de én magam is szeretném tudni, hogy mely projektek voltak azok, amelyek nem lettek sikeresek, és hogy miért. Reimer Bőge kap szót. Ja, vielen Dank. Äh, direkt anschließend. Äh, Köszönöm szépen. Közvetlenül kapcsolódva a jó kollégához. Ha megnézzük, hogy milyen tornagyakorlatokat végeztünk a költségvetésben, hogy ezt a konjunktúra csomagot tető alá hozzuk, itt komoly kételyek merültek fel már akkor is, hogy itt valós indokok húzódnak meg a projektek mögött. A CCS-sel kapcsolatosan egy kísérleti projekt stádiumban vagyunk, és ha reálisan számítottuk volna a költségeket, akkor ez az alternatíva a széndiokszid megkötésére, hogy ez mennyire tekintető tartósnak, ezt még kutatni kell de hogy ez mennyire válik be alternatívaként, e tekintetben különböző vélemények vannak. És én a főigazgatótól szeretném még egyszer hallani, hogy amikor 400 millióról beszélünk a gazdaságélénkítési program kapcsán, hogy ezek más sorok e-, esetében is rendelkezésre állnának, nem tudom, hogy ezek olyan témákkal is kapcsolódnak-e, amelyekre majd rátérünk a többlet kapcsán. De még az ITER-ről is beszélnünk kell, illetve a bizottság javaslatáról. Például a hetedik kutatási program keretében rendelkezésre álló források felhasználásáról. Jó lenne, hogyha a bizottságtól hallanánk, hogy a gazdaságélénktési csomagban a projektek hogyan alakulnak majd a jövőben, és a, a bizottság mikor tud konkrét számokat letenni az asztalra, hogy más költségvetési sorokra vagy igényekre is tekintettel ezekből át tudunk-e csoportosítani. Jutta Haug. Köszönöm, jelentéstevő úr. Jutta Haug következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha már, ha már ennél a kérdésnél vagyunk, és jól emlékszem, hogy az ITRE és az ENVI szakbizottság kollégái kollégák is azt mondták, hogy ezek a pénzek az úgynevezett intelligens városokra fordítódnak, ha nem kerülnek felhasználásra. Olyan kisebb projektekre, amelyek gyorsabban valósíthatók meg. Mi történt időközben? Nem tudunk olyan elképzeléseket kidolgozni, új elképzeléseket, hogyha a korábbi dolgok nincsenek megfelelően szabályozva. És a bizottságnak is ilyen irányba kellett lépnie. Très bien, Alors... Nagyon jó, köszönöm szépen. Saját részemről is feltennék egy kérdést a főigazgató úrhoz. Feltételezem, hogy az új információk, amelyeket adott nekünk, az előirányzatok alul a tárgyában szinte bizonyosan 2011-re vonatkozóan egy új költségvetés módosítási tervezetet eredményeznek majd. Meg kell nézni majd a naptárban, hogy politikailag hogyan kezeljük a kettes, vagy esetlegesen a hármas költségvetés módosítási tervezeteket. A jelentéstevő ezzel kapcsolatban majd elmondja a véleményét. Szeretném összekapcsolni, amit több kolléga elmondott, ami a gazdaságélénkítési terv végrehajtását illeti. Egyesek pontos kérdéseket vetettek fel bizonyos projektekkel kapcsolatban, mint például a széndiokszid megkötési projekt. Főigazgató úr talán nem tud azonnal válaszolni ezekre a technikai jellegű kérdésekre, de a bizottság erről majd tájékoztatni tud. De az egyes projekteken túlmenően azt hiszem, hogy a következő hónapokban meg kell vonni a mérleget a gazdaság élénkítési terv tárgyában, amelyről 2009-ben döntöttünk, és amely 2009-ben egy kicsit, 2010-ben és 2011-ben volt érvényes emlékeznek arra, hogy az Európai Tanács döntött egy európai gazdaságélénkítési tervről, amely a 27 tagállami gazdaságélénkítési terv összege, plusz egy közösségi gazdaságélénkítési terv, amelyet Barozó úr javasolt, 5 milliárd euró összegben, tehát ez volt a vonatnak a 28. kocsia, úgymond. Erről később elemzést kell készítenünk, azt illetően, hogy mit is költöttek el ezekből a forrásokból, illetve hogy ez a vonat, illetve melyik kocsik érkeztek időben, melyik siklottak ki, melyek változtattak irányt, és melyek azok a vagonok, kocsik, amelyek soha nem indultak el. Nagyon fontos a jövőre vonatkozóan ez, mert amint megpróbáljuk hatékonyabbá tenni költségvetési politikánkat, egyrésztről azt illetően, amiről két évvel ezelőtt döntöttünk, hogy a gazdaságpolitikát ösztönözzük, mint pedig azt illetően, amiről tavaly döntöttünk, hogy a deficiteket, a hiányt megfékezzük. Hogyha megállapítjuk, hogy politikai döntés született, és a konkrét végrehajtás pillanatában az időtartam annyira hosszú, hogy időközben a gazdasági körülmények teljes mértékben megváltoztak, akkor a politikai döntés ellentétes hatású lehet, mint, ahogy a, mint amiről eredetileg döntöttünk. És érdekes éppen ezért összevetni a végrehajtás gyorsosságát a tagállami döntések esetében, valamint a közösségi döntések esetében hogy vajon a tagállami döntések gyorsabbak-e vagy kevésbé gyorsak, mint a közösségi döntések, hogy vannak-e különbségek a tagállami, tagállamok között, vagy akár a régiók között. Ez nem a mai vitánk fő tárgya, de azt hiszem, hogy az észrevétel, amelyet mi most adunk az Európai Bizottságnak, arra kell, hogy vezessen minket, hogy felvessük a kérdéseket, ezeket a kérdéseket a jövő szempontjából. Mégpedig a következő több éves pénzügyi keret előkészítése vonatkozásában, és a költségvetési rendelet felülvizsgálata kapcsán is ezt a jelentést tevnellétében mondom. Nos, főigazgató úr, ma délután egy jelentős fellépése volt, és eligazította ezeket a dolgokat most itt körülbelül, amelyek nem voltak annyira világosak számunkra. Nos, köszönöm elnök úr. Talán egy kommenter azzal kapcsolatban, ami elhangzott a gazdasági élénkítési tervről európai szinten beruházási műveletek indításáról volt szó, tehát a beruházások tárgyában teljesen más a gazdaság, gazdaság élénkítés, mint amikor a fogyasztással kapcsolatban dolgozunk, amelynek a, amely esetében a hatások sokkal ö, gyorsabbak, mint például a héja kulcs csökkentése és a többi, amely a fogyasztást fellendíti a tagállamokban. Szeretnék korrigálni egy, ö, ha, egy téves benyomást. Először is ami a szél, szélenergiát illeti, itt nem alul teljesítésről van szó, hanem ellentétben ezzel egy túl teljesítésről, azaz a szélenergia területén a kifizetések gyorsabban haladnak előre, mint ahogy azt terveztük. Említettem az 5 milliós összeget, és ehhez még a 36 milliós összeget is hozzá kell adni, ami az energiahatékonysági alapot illeti. Tehát itt nagyon gyorsan hagyják végre ezeket a projekteket, ez sokkal gyorsabb ez az ütem, mint ahogyan mi ezt eredetileg terveztük. Másodszorban, ami az infrastruktúrás projekteket illeti, amelyek nem képezik előfinanszírozási kérelmek tárgyát. Én nem mondtam azt, hogy ezeket, ezekről a projektekről lemondtunk, ezeket elhagytuk. A kifizetési ütemterv ezen projektek esetében eltérő attól, mint ahogyan ezt terveztük. Valamennyien tudjuk, hogy ezek nagyon nagy befektetést igénylő műveletek, és a kezdeti szakaszban nagyon sok mérnöki munkára van szükség, és itt valóban mater és infrastrukturális munkálatokról van szó, és ezek sokkal viszonylag hosszú időt vesznek igénybe. Tehát itt van ugye az építési engedély kiadásának dátuma, a környezetvédelmi engedély kiadásának dátuma, és tudjuk, hogy Valamennyi tagállamban szembesülünk ilyen problémákkal, ezen engedélykiadásnak elhúzódásával, és ezért az üt, a munkálatok ütemterve változhat. Itt 356 millió euróról van szó, kifizetési előirányzatokról, talán 2012-ben lehet majd ezeket kimeríteni, nem erre, nem erre az évre vonatkoznak azon késedelmek miatt, amelyek bekövetkeztek ezen munkálatok lefolytatásában. És ami pedig a széndiokszid megkötési projektet illeti, amire utaltak. Nincsenek technikai adataim ezen projektet illetően, de a dolgok jelenlegi állapotában itt a projekt felfüggesztéséről van szó, nem pedig megállításáról. Ezt akartam pontosítani, mert azt hiszem, hogy el kell kerülni azt, hogy ebben a helyzetben a gazdasági élénkítési program kudarcáról beszéljünk, 400 millió euró, ez csak 8% a, a program teljes volumenének. Itt csak a kifizetések elhúzódásáról van szó, ami pedig a költségvet költségvetést illeti egy költségvetés módosítást nyújtottunk be a sürgősségi műveletekre vonatkozóan. Átcsoportosítást javasoltunk, amely gyorsabban végbe megy, vagy pedig költségvetés módosítást. Ahogyan elmondtam, el kell gondolkodnunk a források felhasználásán, a negatív tartalék lehetőségeit illetően, és még mindig van számos más művelet is, például a szolidaritási alapra vonatkozóan, és ez a helyzet arra vezethet minket, hogy inkább átcsoportosítást és neköltségvetés módosítást javasoljunk, hiszen ez lehetővé teszi, hogy gyorsabban beavatkozzunk azon műveleteket illetően, amelyek uh, sürgős igényeket fedeznek. Nos, elnök úr, ennyi. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nos, jelentéstevő asszony, milyen következtetéseket lehet levonni ezen új információk és eszmecsere alapján? Hát következtetéseket nem tudom, hogy a következtetések eh, szempontjából kíváncsiságunk kielégülte vagy sem. Eh, azt gondolom, hogy egy konfliktus előtt állunk. Azt is gondolom, hogy eh, sikerülhet jó megoldással elkerülni egy olyan konfliktust, amely mindenkinek kár okoz, kárt okoz. Úgy tűnik, hogy a végrehajtással kapcsolatban érkezik hozzánk új információ, amely azonban új kérdéseket is felvet. Marad azonban az alapkérdés, nevezetesen az az, hogy a tanács mikor hajlandó egy kis új pénzt is mozgósítani. A szolidaritási alapnál ez megfelelő pillanat lenne. Teljesen egyértelmű, hogy ebben a költségvetésben nincs elég pénz az összes szükséglet kielégítésére. Előbb-utóbb új pénzeket kell találni. Ami pedig a végrehajtást illeti, illetve a tanácstól érkező javaslatot illeti az átcsoportosítással kapcsolatban, tehát a szolidaritási alapok kifizetéseit illetően, azt gondolom, hogy erről többet kellene beszélnünk, vagy hosszabban kellene beszélnünk. Mert itt ugye 2006-os perspektív kifizetései, aktuális kifizetéseiről is szó van. Van egy kis távolság a tagállamok és egyéb szereplők között arra vonatkozóan, hogy mennyi pénz van még mennyi pénz áll még rendelkezésre, és eh, mennyi pénz az, aminek a, a kifizetése immár eh, valószínűtlen. Eh, tehát vannak még kérdések, amelyeket figyelembe kell vennünk, egy ilyen megoldást is meg kell gondolnunk, minden szenáriót fel kell tárni, beleértve az új pénzek lehetőségét, és teljesen egyetértek, illetve teljesen jól értem, hogy mi az egyes megoldásoknak a következménye, de amire oda kell figyelnünk az az, hogy ne okozzunk kárt a már futó programokban. Az elnök úrnál ott van a menetrend, én nem akarom mesterségesen elnyújtani ezt a folyamatot, ugyanakkor összefoglalva csak annyit tudok ismételni, hogy előbb vagy utóbb új pénzeket kell mobilizálni, és azt gondolom, hogy a szolidaritási alap erre lehetőséget nyújtana. Merci, madame. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Nos, ami a kettes költségvetés módosítási tervezetet illeti, Kronasszony elmondta, hogy a tanács holnap fogadja el álláspontját, hogyha jól értettem. A hármas költségvetés módosítási tervezet esetében viszont a tanácsnak még nincsen pontos ütemterve. A bizottság új információkkal szolgált nekünk, amelyek ennek következményei vannak a 2011-es kifizetési előirányzatokra, valamint a 2012-es kifizetési előirányzatokra is. Ezek valószínűleg arra ösztönzik majd a bizottságot, ahogyan Zsanzsan úr is elmondta, hogy egyrésztről új elemeket vezessenek be a új költségvetés módosítást 2011-re, vagy 2011-ben átcsoportosításokat hajtsanak végre, és ugyanaz történjen 2012-ben, költségvetés módosítás vagy átcsoportosítás a 2012-es költségvetés megszavazása után. Tehát kicsit túlságosan korai most a megosztást elvégezni ezen két év és a két eljárás esetében de jó lenne, hogyha a bizottság a lehető leggyorsabban benyújtaná formális javaslatait az átcsoportosítás vagy a költségvetés módosítás tárgyában, vagy akár egy informális dokumentumot terjesztene be, azt illetően, hogy mi a megoszlás a kifizetési előirányzatos előirányzatok esetében, amelyeket 2011-ben nem használtak fel, de valószínűleg 2012-ben felhasználnak. És jó lenne, hogyha arról is információt is adna, hogy mi az oka ezen késedelmeknek, vagy esetleg törléseknek. Ez lehetővé teszi két jelentéstevőnk számára, hiszen itt a szolidaritási alapról van szó, tehát Szidónia, az illetékes, illetve Reimer bőge, hogy formás javaslatot dolgozzanak ki az adott pillanatban. És az utolsó észrevételem, hogy mindenképpen az a kérelem, amivel mi éltünk több héttel ezelőtt parlamentként, költségvetési szakbizottságként a tanácsnál, az továbbra is fennáll. Tehát érdemi vitát kell folytatnunk, és érdemi megállapodást kell elérnünk a 2011-es költségvetés végrehajtásáról, valamint a közös nyilatkozat végrehajtásáról a kifizetési előirányzatokra vonatkozóan. A magyar elnökség nagyon nagy ügyessége rendelkezik, azt illetően, hogy a vitát halogassa. Remélhetőleg a lengyel elnökség le fogja majd folytatni ezeket a tárgyalásokat. Nagyra becsüljük egyébként a magyar elnökséget, de aztán reméljük, hogy majd az el, a lengyel elnökség ezt a vitát lezárja. Hogyha nincs egyéb észrevétel, köszönetet mondok jelentéstevőinknek, és azt javaslom Reimer bőgének, hogy mutassa be, hogy mi a helyzet a tízes napirendi ponttal kapcsolatban. Itt a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról van szó, amelyet az Európai Bizottság javasolt, hogy az ITER projekt pótlólagos finanszírozás igényének meg lehessen felelni. Ahogyan tudják, a múlt héten a Költségvetési Szakbizottság egy delegációja ellátogatott a helyszínre, Kadarasba, arra a helyszínre, ahol majd létrehozzák ezt a kutató egységet, és ott információkat nyertünk, amelyeket megfelelően kamatoztathatunk. Reimer jelentéstevőnk, kérem, tehát mutasd be ezt a témát. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, ugyanis a, az anyagok és a számok az átdolgozott anyagban szerepelnek az ITER finanszírozásának felvizsgálata kapcsán. És ezen az alapon, ami tavaly az ITER feladatait illeti 2020-ig bezárólag. Itt ezeket jóváhagytuk nemzetközileg, és csak annyit szeretnék megismételni, hogy jó lenne, ha a jövőben, ha ilyen nemzetközi ígéretekre kerül sor, akkor a bizottság és a tanács talán alaposabban végiggondolhatná, hogy korábban Ferrero Warner biztos asszonynal, illetve az AFKO és a külügy, költségvetési szakbizottsággal mit tettünk. Jó lenne, hogyha velünk is tárgyalnának, hogy milyen mértékben vállalhatunk kötelezettségeket, és nem először ígéreket tenni, és utána megpróbálni forrásokat rendelni hozzájuk. Tehát ha a parlament korábban pozitívan viszonyult az ITER-hez is, itt eléggé jelentős összegről, összegekről van szó, tehát jó lenne, hogyha közösen vitatnánk meg ezeket a kérdéseket, és a bizottság vagy a tanács nem egy oldalúan vállalna kötelezettségeket. A mostani helyzetben decemberre nem tűztünk célokat, a bizottság egy új javaslatot fog készíteni. Az egy a kategóriában 2012-re 56 millióval, 2013-ban pedig 113 millióval 2011-ben 840 millióról van szó, az Euratom kapcsán pedig további 15 millióról van szó. Az ITER számait, ha megvizsgáljuk, akkor a hetedik keretprogramban 2012-re 100 millió van, 2013-ra pedig 360 millió. A Kadarast, Kadasban járt delegáció megvizsgálta a fejleményeket, mennyire haladtak előre a dolgok, hol vannak még megoldandó problémák, és hogyan tudunk megfelelően dönteni ezekben az ügyekben, és ezt követően, illetve a bizottsággal tárgyalva eh, fogok még majd ezekről szólni, illetve azon tapasztalatok alapján, amelyeket a projekttel kapcsolatosan szereztünk, és jelentéstevőként majd egyfajta orientációt fogok eh, elmondani a, bizottság, a szakbizottságnak. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm, jelentéstevő úr. Tehát ez a delegáció, amely a helyszínen látogatott, ez egy közös delegáció volt a költségvetés és költségvetés ellenőrzési szakbizottság tagjaiból állt össze, és Anni Jensen kollégánk volt az elnök ennek, aki a nukleáris kérdések nagy szakértője Ann. Well, thank you. Well, I'm not a... Köszönöm, nem vagyok egyébként a nukleáris témák szakértője, de azok, akik Kredesben jártak, egy nagyon érdekes tapasztalatot szerezhettek, nagyon jól elő lett készítve a találkozó az iterrel, illetve a helyiekkel is nagyon érdekes megbeszéléseket folytattunk. E, e, itt most köszönöm önnek és a titkárságnak mindazt a munkát, amely a vizit előkészítésébe ment, mert szerintem nagyon jól szervezett látogatás volt. Ez is nagyon hasznos. Sok megbeszélést folytattunk a jövőbeni szükségletekről, és bizonyos ellenőrzési kérdésekről is, mert egy közös delegációról volt szó, egy költségvetési és költségvetési ellenőrzési közös delegáció ment oda, és azt gondolom, hogy most már többet tudunk arról, hogy mi történik, nem, még ha nem is tudunk mindent. Az egyik kérdés, ami az egész projekttel kapcsolatban <coughs> feltendő, az az, hogy nem csak új technológiákkal kapcsolatos projekt ez, nyilván itt olyan kutatásokról van szó, amelyeknek a végkimenetele nem bizonyos, vannak tehát kutatási kockázatok, vannak költségkockázatai ennek a kutatási kockázatnak, a több, többletköltség az egy új designból eh, is következik 2001 és 2006 között további információk, azóta további információk születtek, keletkeztek, és jobban meg lehet becsülni a tényleges költségeket. Ami viszont meglepett, az az, hogy az ITER felállása mennyire lesz majd alkalmas arra, hogy ezt az egész projektet eh, menedzselje, ugye ez egy nemzetközi projekt, az Európai Unión kívül még hat partner van benne, oroszok, amerikaiak, eh, kínaiak, eh, indiaiak, dél-koreaiak, nem tudom, hogy kihagytam-e valakit. Japánt, igen, Japánt, hatan vannak. Tehát <clears throat> ez azt jelenti, hogy egy ilyen nagy vállalkozás irányítása elég bonyolult. Ráadásul egyes partnerek természetben járulnak a projekt költségeihez, tehát a berendezés egy részét legyártják, majd leszállítják, és aztán állnak majd elő a problémák, amikor megpróbálják összeépíteni, eh, szerkeszteni ezeket a nagy berendezéseket. Nagyon nehéz tehát elérni, hogy egy ilyen nagy vállalkozás olyan flottul működjön, mint egy, eh, mint egy eh, jól menő vállalkozás. Ez volt a benyomásunk a hivatalos hivatalos program részekből, és a másik dolog, amit ott láttunk, megtudtunk, az az, hogy komoly vezetési változásokra is sor került. Megnéztük, hogy a, illetve azt láttuk, hogy a, a politikai beavatkozás talán kicsit háttérbe szorult, <clears throat> megnéztük magát a, a, a projektet is, úgymond van egy nagy lyuk a földben, ezt láttuk mi is, eh, de már azért elkezdték az építkezéseket. Láttuk eh, tehát a francia telephelyet, és a nagyon sok szakértő dolgozik már ott francia részről. És mivel ott már létezik egy francia létesítmény, láttuk, hogy az hogy működik, és megértettük, hogy miért került oda ez a, ez a projekt. Látjuk, hogy láttuk, hogy, hogy a, a már létező infrastruktúra is nagyon hasznos és nagyon jó. Ami a költségvetést illeti, két dologról kell beszélni 2012-2013 kapcsán, ugye most arról van szó, és aztán ott van az MFF, ott a tanács 6,6 milliárdos összeget említett, ez a becsült igény. Az ITER még ehhez képest egy 6 milliós tartalé, 600 milliós tartalékot ö, említett, azt gondolom, hogy ez sem egy rossz ötlet, mert látjuk, hogy ö, korábban is voltak költségvetési alábecslések, ezt a tanács nem fogadta el, de minden esetre most akkor van ez a 6,6 milliárdos összeg 2020-ig, és majd erről lesznek szakbizottsági viták. Ami pedig az 1,4 milliárdot illeti, ami most le lett csökkentve 1,3 milliárdra, 2012-2013 vonatkozásában. Ott azt láttuk, hogy elég keserű volt az ITER vezetősége, amiatt, hogy ők megtették spórolás oldalon, amit tudtak, és erre 100 millióval csökkentették az ígérvényt. Eh, kicsit keserűek voltak emiatt. Azt mondták, hogy ez a moráltalása, mert eh, ha az a következménye a takarékosságnak, hogy azonnal elvonják a pénzt, akkor nem biztos, hogy eh, megéri takarékoskodni. De most úgy gondolják, hogy az 1,3 milliárd is elegendő lehet. Az Európai Bizottság arra kért bennünket, hogy a lehető leggyorsabban találjunk megoldást. Azt mondták, hogy még jó lenne nyár előtt megoldást találni. Szerintem ez nem olyan egyszerű, ezt meg is mondtam nekik és azt is mondtam, hogy nem azért van ez a most befagyva ez a dolog, mert az Európai Parlament nem támogatja a projektet, vagy nem ismeri el azt, hogy szükség van 1,3 milliárdra, hanem azért, mert vita van a tanács és a parlament között a e, flexibilitással kapcsolatban. Tehát felkértek bennünket, hogy próbáljunk találni egy megoldást még a nyár előtt. És hogyha nem tudják biztosan 2012. január 1 előtt, hogy ez a pénz megvan, akkor a Brit Jet projekt is problémába fog ütközni, illetve adott esetben embereket kell, szakértőket kell elbocsátani eh, majd január 1-ével. Állítólag ez a brit törvények miatt eh, van így. Eh, mi azt gondoltuk, hogy mi azt mondtuk nekik, nem hiszem, hogy ezekre az elbocsátásokra sor fog kerülni. Na most hogyha ilyen bizonytalanságba találja magát egy sor nagy tudású szakember, akkor adott esetben elkezdenek keresgélni más állásokat. Ezért is kértek bennünket, hogy gyorsan találjunk megoldást. Nem annyira a keredes miatt, hanem a JET projekt miatt, amely ennek az egész nagy vállalkozásnak a része, a brit karja, hogy tetszik. Tehát ezeket a, mm, az üzeneteket kaptuk, és a delegáció egy egyoldalas közös álláspontot készített el, amely tartalmazza, hogy mire jutottunk, mit gondolunk erről a projektről, nem tudom, hogy ki lehet-e ezt osztani, minden esetre én javasolnám és ez az egy oldal tartalmazza azokat a feltételeket is, mind költségvetési, mind pedig költségvetési ellenőrzési oldalról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt a plusz pénzt betegyük a projektbe. Köszönöm. Merci, Anne. Köszönöm, Anne. Ami a ö, misszió írott következtetéseit illeti, Erről még beszélni fogunk, és az összes tag megkapja majd ezt a dokumentumot holnap délelőtt. Más tagok is jelen voltak. Van-e valaki, aki hozzá kíván most szólni? Igen, Inge. Aztán Geyer a úr. Csak egy mondatot. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság kapott bizonyos házi feladatokat az ITER-rel kapcsolatosan. Például az ITER rendszabályában nincs utalás arra, hogy a bizottság auditora hogyan járul el. Ez a 85-ös pont szerint szükséges lenne, de az ITER saját szabályzatában ez nem szerepel, tehát az ITER szervezetének, vezetőségének ehhez hozzá kell járulnia. Úgyhogy a csomagba ezt is fel kell venni, mielőtt tovább lépünk. Merci Inge. Monsieur Ga- Köszönöm Inge, Geyer úr. Ich würde gerne, um... A kolléga jelentését szeretném néhány ponttal kiegészíteni. Én megpróbáltam megtudni, hogy hol lehetnek jövőben költségvetési kockázatok olyanok, amikkel esetleg nem számoltunk, de amelyek esetleg a jövőben bekövetkezhetnek. És ezt a delegáció látogatása kapcsán is megüldettük. Jensen asszony említette, hogy sok nemzetközi partner természetben fog hozzájárulni az ITER-hez, tehát a nagy berendezés bizonyos részeit fogják szállítani és egyáltalán nem biztos egyelőre, hogy Japántól eh, időben megérkeznek-e a szállítások, a iterhez szállítandó részeket előállító gyárak eh, egyébként eh, abban a térségben helyezkednek el, amelyet a földrengés sújtott. Az ITER berendezését a bizottság stresszteszttel fogja vizsgálni. Ezt előre nem lehet megmondani, hogy ez a stresszteszt az ITER projektnél további követelményeket fog támasztani, például a földrengés kapcsán. Aix-en-Provence ugyanis nem egy földrengés biztos térség. Tehát érdekes lenne megtudni, hogy a másik helyek, amelyeket az ITER szempontjából megvizsgáltak, hogyan minősültek a földrengés biztonság szempontjából. Az, a nyersanyagok esetében pedig fontos megnézni az árkalkulációt is, az nyers anyag árak előrejelzései nem biztosak, és lehet, hogy a 600 milliós tartalékban ezt figyelembe lehetett, von, lehetett volna venni. Most, amikor az adminisztráció arra törekszik, hogy megtakarításokat érjenek el a projekt kapcsán, és eh, ha itt áremelkedésre, eh, áremelésekre kerül sor, akkor lehet, hogy elhúzódhat a projekt. A negyedik pontként eh, ha nem is óriási tiltakozásokat, de érezhető tiltakozásokat tapasztaltunk a helyszínen. Tehát észlelhető a közbeszólást nem hallattuk, de a hozzászóló folytatja, hogy észlelhető tiltakozást tapasztaltunk. Jól lett, állították, hogy Franciaországban nincsenek demonstrációk, tüntetések az atomenergia létesítményekkel szemben. És lehet, hogy bírósági perek miatt is elhúzódhat a projekt, egy éves csúszás durván 100 millió euróba kerül a mi számításaink szerint. Ami a költségvetés ellenőrzési szempontokat illeti, az ITER irányítási szervezete meglehetősen jelentős méretében ebből fakadóan aradhatnak irányítási problémák, aminek költségvonzatai lehetnek és van még három, illetve két, három keményebb és két enyhébb ok, ami mindenféleképpen az irányba mutat, hogy bizonyos kockázatokkal számolnunk kell. Tehát jó lenne, hogyha a szakbizottságunk ezeket figyelembe vennénk, hiszen itt 1,3 milliárdról van szó. És a vita során figyelembe kell venni azt is, hogy ezekből a kockázatokból költség emelkedések, költségnövekedések fakadhatnak, amelyeket meg kell vitatnunk. Köszönöm, tisztelt kolléga. Monika Holmeier következik. Egy kicsikét más megvilágításba szeretném helyezni az ITER projekt látogatását. Itt nem óriási tiltakozásra került sor, hanem egy kis csoportról, akik igen jól fel voltak szerelve mikrofonokkal és hangosító berendezésekkel, úgyhogy igen hangosak voltak. és gyakorlatilag a fúziós energiát és az atomenergiát egyként kezelték, ami teljesen észszerűtlen, hiszen itt két különféle technológiáról van szó. Nyilvánvaló volt, hogy a menedzsment erőfeszítései a vállalat irányítás továbbfejlesztésére, javítására teljesen egyértelműek voltak. Másodszorban miután a csúcson eh, bizonyos változat, eh, változások történtek, eh, a, az eljárások is módosulni fognak, és ez a folyamat éppen most történik. Nem várhatjuk el, hogy egy ilyen kutatási projekt esetében a költségekben a hosszú távú kockázatokat mind, teljes mértékben figyelembe tudjuk venni. E, nyilvánvalóan ezeket az számításokat pontosítani kell. Itt egy hosszú távú projektről van szó, 10-20 sőt akár 50 vagy 60 éves projektről beszélünk, tehát itt nyilvánvalóan ez alatt az időszak alatt további tudományos ismeretek fognak felhalmozódni. Még szeretném hangsúlyozni azt, amit Kreszle kolléganő is elmondott, hogy az iparban egy teljesen átfogó ellenőrzést kell megvalósítani, meg kell vizsgálni, hogy ez hol működött megfelelően, hol volt arányos, hol volt megfelelő, hogy kapcsolódik ez az irányítási struktúrákhoz. És szerintem ezzel kapcsolatosan rendszeres jelentést kell, hogy kapjunk. Ez az audit nem csak egy öncélú dolog kell, hogy legyen, hanem valóban lehetővé tegye a költségek ellenőrzését, a különböző tervek végrehajtását. Fontos, hogy megbízható adatokat kapjunk egy ilyen óriási projektről. És még szeretném azt is elmondani, hogy nem szabad túl sokáig halogatnunk a dolgokat, hiszen mások is lépnek. A kínaiak feltetőleg egy másik konstrukciót fognak vált választani, ami szerintem veszélyesebb. Az amerikaiak is mozgásban vannak, és saját útjukat akarják járni, Úgyhogy meg kell mutatnunk, hogy az európaiak képesek egy ilyen projektet beindítani, és 27 tagállam támogatásával tehát mindenféleképpen be kell indítani ezt a projektet, és ha ezt megfelelő ellenőrzési intézkedésekkel is megerősítenénk, akkor szerintem ez mindenféleképpen jó lenne. Frank Briscoe-nak viszonylag kevés ideje van, lehet, hogy egy év még megengedhető, de most kell megtenni azokat a lépéseket, amelyekre akkor már nem tudunk sort keríteni, hogyha az illető már nem lesz a projekt részese. Köszönöm. Jan Mulder következik. Uh, Köszönöm. Én magam is részt vettem ebben a delegációban, csak röviden szeretnék hozzászólni, nagyjából egyetértek mindazzal, ami itt elhangzott, egy megjegyzésem van. Nem igazán van választásunk, eh, mert eh, ha nem találjuk meg ezt a pénzt, akkor annak később sokkal nagyobb ára lesz. Azt gondolom, hogy minél hamarabb kell döntenünk ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy eh, az energetikában minden lehetőséget mérlegelni kell. A fúzió szerintem Eh, egy eh, potenciálisan jó módszer, kutatni kell eh, ezen a területen, ne legyünk túl optimisták az eredményekkel kapcsolatban, mert lehet, hogy 30-40 év kutatás szükséges az eredményekhez, és még lehetnek meglepetések a meglepetések között, a rövidtávú meglepetések között már is ért bennünket egy, a földrengés stresszteszt szükségessége, emellett ott van még a környezetvédelmi hatástanulmány is, amelynek kimenetele további költségvetési igényeket támaszthat. E, minden esetre addig és amíg ezek a dolgok vagy megtörténnek, vagy nem, a most kért összeget jóvá kell hagyni. Köszönöm. Köszönöm, Lavia úr következik. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is egyetértek a kollégák által mondottakkal. Csak egy személyes megjegyzés. Mint minden kutatási projekt esetében nehéz előrelátni, különösen, hogyha a projekt nagyon hosszú időtartamra vonatkozik. Most nehéz előrelátni pontosan, hogy mi fog történni, hogy milyen ö, szükséges pénzügyi kötelezettségvállalásra lesz szükség, hogy milyen ö, költségrendszer fog kialakulni. Tehát azt hiszem, hogy ö, az idők során ezen projekt kapcsán más meglepetések is ír, érhetnek minket, mert ez a ö, pénzügyi forrás növelés, amiről már gyakorlatilag egy éve beszélünk, hiszen már a tavalyi év végén is, amikor a rugalmasság témája felvetődött az ITER finanszírozása kapcsán, Nos, már akkor is felmerült, hogy ez az 1,4, aztán 1,3 milliárd euró, ez gyakorlatilag abból a tényből adódik, hogy amikor a projektet kialakították, akkor ez kezdetben ö, nem, ö, nem döntöttek a pontos helyéről ennek a projektnek, és amikor 2006-ban döntöttek arról, hogy kaderas legyen a telephely, akkor ki kellett igazítani dolgokat a tervezésben. A stresszteszt, amire a jövő évben kerül sor, majd más kiigazításokat tesz majd valószínűleg szükségessé. És mindez azzal a kockázattal jár, hogy a projekt költségei módosulhatnak. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen hosszú távra szóló projekt esetében várnunk kell, számítanunk kell módosulásokra a finanszírozásban. Ez az ilyenfajta kutatási projektek természetében rejlik. És egy ilyen széles körű és hosszú távra szóló kísérleti projekt esetében különösen így van ez. Tehát azt hiszem, hogy nagyon hosszan fogunk még erről az ITER projektről beszélni, mielőtt lezárnánk nem, csup, nem csupán a pénzügyi tervet, hanem remélhetőleg kedvező eredménnyel zárjuk majd ezt a projektet is. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Pardon. Merci. Je constate que... Elnézést, köszönöm. Tehát megállapítom, hogy a delegáció tagjai, akik a helyszínen vannak, jól dolgoztak, sok információt gyűjtöttek be. Személyesen ö, ügyeltem arra, hogy ne legyek benne a delegációban, hiszen ez a projekt az én hazámat érinti, éppen ezért nem akartam emiatt befolyásolni az értékelésemet ezzel a projekttel kapcsolatosan. Különböző frakciók vettek részt a delegációban. Én a titkársággal ügyeltem arra, hogy a helyszínen a legjobb tudományos szakértők felelősökkel, felelősökkel találkozhassanak ezen projekt esetében, valamint azokkal a felelősökkel is, akik a projekt administratív beindítására ügyülne, ügyelnek. Néhány hónappal ezelőtt választották ezeket a felelősöket, és a Költségvetési Szakbizottság teljes körű ülésén meghallgattuk ezeket a személyeket, ahogyan önök emlékeznek arra. Ügyeltünk arra is, de, tehát láthatok azt is, hogy egy, mint egy minden más demokratikus országban itt is vannak olyan mozgalmak, amelyek ellenséges érzületekkel viseltetnek ezen nukleáris projekt iránt. Ahogyan önök közül sokan elmondták, egy kutatási projekttel van dolgunk, egy alapkutatási projekttel van dolgunk, egy teljesen új területen, ahol lehetetlen a költségeket pontosan előre látni, hiszen nincsenek példák erre a tudomány történetében, ez egy nagy projekt, de nincs is arra olyan példa, hogy egy nagy projekt az előzetes költségbecslések keretein belül maradt. Ahogyan Giovanni Lavia mondta, egy költségvetési politikot úgy készítettek el erre a projektre, hogy nem tudták, hogy hol fog majd ez megépülni. Tehát akár beúnyt szemmel el kell fogadnunk minden költség növekedést. Azt hiszem, hogy a delegáció jól ö, dolgozott, ö, megpróbálta megnézni, hogy ezek a pluszok, amit kértek tőlünk, ezek ö, a beindítási fázis kezelésének tudhatók be, tehát az administratív problémáknak, a javításoknak, amelyekre szükség van. Újjászervezésre került sor, van egy új felelős kérdés, hogy ez elegendő lesz. És aztán vannak más okai is a túlköltekezésnek, a tudományos bizonytalanságok, a biz tudományos nehézségek, amelyek egy ilyen projekt esetében felmerülhetnek. Nos, az a projekt összevetve azokkal, amelyek léteznek most már hosszú évek óta, például a francia-svájci határnál, Genf közelében egy nagy részecske gyorsító, amely 13 vagy 20 kilométeres átmérő, egy nagy kör, és ott is nagyon nagy nehéz, tudományos nehézségek és finanszírozási nehézségek merültek fel. Számunkra a nehézség, számunkra, mint képviselők számára a nehézség az, akik mi a tanácsra együtt költségvetési kérdésekről döntünk, hogy sajnos különböző időtervek szerint dolgozunk. Az ilyen kutatások esetében az időtartam több évtizedre nyúlhat, a politikai ö, időterv, ütemterv csak néhány év. A médiában pedig az időterv az 24 óra. Tehát a közvélemény számára gyakran ez a média időszámítás, vagy média időterv, ez sokkal fontosabb, mint a politikai vagy a tudományos ütemterv hogyha Japánban egy atomerőműben baleset következik be, akkor a ö, média és a közvélemény azt követeli, hogy 24 óra alatt vonják le valamennyi következtetést ezt illetően az összes atomerőműben. Nos, a reakció nem csupán ez. És itt el kell választani az érzelmi alapú, vagy szenvedélyes, vagy akár részrehajló reakciókat a tudományos pénzügyi elemzéstől, annak érdekében, hogy aztán politikai döntést készíthessünk elő. Ez volt ennek a delegációnak a célja, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez a misszió jól zajlott. Ahogyan erre már többen emlékeztettek önök közül, most pontosítanunk kell, hogy mikor döntünk. Van egy bizonyos sürgősség, hiszen most már itt egy nemzetközi megállapodásról van szó. Június radatálódik ez, és másrésztről, hogyha nincs gyors döntés, akkor kérdés vetődik fel azt illetően, ami az ott alkalmazott személyzetre vonatkozik. Tehát itt az ITER előkészítési szakaszáról van szó, a jetről, amely a Nagy-Britanniában került megépítésre. Az Európai Parlament már hosszú ideje biztosított finanszírozásokat erre a célra, hiszen emlékszem, hogy első mandátumom idején tehát már 20 évvel ezelőtt kezdtük meg finanszírozni a JET projektet. Nos tehát, ezen eszmecsere után jelentéstevő úr milyen következtetéseket javasol számunkra? Mielőtt még erről szólnék, még egyszer a szakbizottság a tanács költségvetési bizottságának elnökétől szeretném tudni, hogy az ő munkájuk milyen stádiumban van. azt mondjam, tudná a tanács ütemtervét előadni? Nagyon rövid leszek. A Költségvetési Bizottságban nem tárgyaltunk erről a kérdésről, ez az elkövetkezendő hetekben kerül napire, napirendre. Mikrofon nélküli felszólalás. But if it's coming in the, uh... Hogyha ez a következő hetekben akkor mindenféleképpen a nyár vége elő, illetve a nyári szabadságok előtt kell, hogy megtörténjen. Jó lenne, hogyha nem június legvégén kezdődnének meg a tárgyalások, hiszen itt komolyan szort minket az idő, ami miatt egy idő után nem lesz idő a tárgyalásokra, és ebben az esetben a közvélemény a parlamentet fogja majd elítélni, minket fog vádolni, hogy felelőtlenül járunk el, és eh, halogatjuk a dolgokat. Éppen ezért nagyon jó lenne, ha kapnánk egyfajta menetrendet arra vonatkozóan, hogy a költségvetési hatóság másik ága hogyan kíván lépni, hiszen a menetrendben is meg kell állapodnunk, és eh, pontosan tudni lehet, hogy nekünk mikor vannak az üléseink, illetve a plenáris ülések eh, mikor vannak. Mindezt elmondva úgy gondolom, hogy a delegáció tagjai által elmondottak, elmondottak alapján szerintem abból lehet kiindulni, hogy többség van a tekintetben, hogy ezt a projektet mindenféleképpen támogatni kell, nemzetközi szempontból is ennek igen komoly szerepe van. Ha a delegáció következtetéseit megnézem, akkor a finanszírozás mellett, a felülvizsgálati javaslat mellett, a bizottság javaslata mellett az a kérdés merül fel, hogy az ITRE kollégákkal hogyan fogunk együtt működni, az, ami az Euratomot, illetve a hetedik kutatási programot illeti, illetve milyen mozgástereket élvezhetünk más kategóriákhoz képest, különösen gondolunk olyan tételekre, amelyek az elmúlt évek során kevésbé teljesültek. A költségvetési időszakhoz közeledve, illetve a pénzügyi tervezési időszak végéhez közekedve, közeledve ezek a kérdések egyre inkább politikailag érzékenyé válnak. A tanácssal és a bizottsággal meg kell vitatni a felvizsgálatot, illetve hogy ebbe bevonjuk a különböző kockázatok értékelését, a biztosítékok, garanciák kérdését, mint ahogy erre Gájer kolléga is utalt. Itt említette ezeket a kockázatokat, az anyagunkban is szerepelni fog. Ezek nagyon fontos szempontok a költségvetési megállapodásban is ezek tükröződ, ezeknek tükröződniük kell. És a költségvetés végrehajtásában is. Tehát a jelentésben is szerepel az, hogy például hangsúlyozzuk, hogy tovább kell folytatni a konzultációkat a nemzetközi szintű tárgyalásokat megelőzően. Tehát a tanácsról, illetve a bizottságtól számítunk még bizonyos támogatásokra, és jó lenne, hogyha megfelelő összegek állnának rendelkezésre, tiszteletben tartva természetesen az eddig tett lépéseket, de jó lenne, hogyha a jövőt is bebiztosítanánk, és ezen fogunk intenzíven dolgozni a most elhangzott jelentés alapján. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Tehát folytatja munkáját. Ahogyan értettük, szüksége van kiegészítő információkra, például az Ipari és Kutatási Szakbizottság részéről, valamint a tanács a saját részéről az Európai Bizottság javaslatát tanulmányozni fogja és ahogyan jelentést tevünk is mondta, az ütemterv problémája sürgeten felvetődik, és itt nem rejtem el nyugtalanságomat. Nem tudom, hogy melyik történész mondta, a történelem nem ismétlődik, de néha dadog. Nem tudom, hogy angolul ez hogyan hangzana. Félek a dadogástól. A tavalyi év során az intézmény közé megállapodás felülvizsgálata az hitelfinanszírozása céljából júliusban került benyújtásra az Európai Bizottság részéről. Az volt az ütemterv, hogy ez egy tárgyalási csomag részét képezi. Pierre Ferkeren, aki a tanács költségvetési szakbizottsága elnöke volt akkoriban, nagy érdeklődéssel követi a parlament munkáját. Ezt a jelenlétet nagyra becsüljük, hogy itt van, és nagyon jó, hogy segített ezen csomag véglegesítésében, de még nem értünk el a végére ennek. Most itt van egy nagyon hasonló javaslat az ITER finanszírozására, a 2010-es többlet előirányzatok eltűntek, ez a különbség, és az ütemterv nagyon hasonlít a tavalyi évi ütemtervhezre. Tervhez. Én nem, érzek, nem őrzök jó emlékeket a tavalyi évről e tekintetben, de ez az is lehet, hogy csak személyes érzelmem. De fontos az, hogy nagyon figyeljünk, mert számos döntést kell hoznunk mostantól az év végéig. Nagyon fontos tárgyalásokat kell kezdenünk, amelyek nagyon nehezek és összetettek. A költségvetés módosítás, a kifizetési előirányzatok problémájával a 2011-es évre vonatkozóan felvetődik. Ott van a 2012-es költségvetés tervezet, az ITER projekt, és az, hogy a bizottság be fogja mutatni és megkezdi a tárgyalásokat a következő több éves pénzügyi keretről, azután az állásfoglás után, amelyet a parlament megfogad, megszavaz majd a Sure szakbizottság véleménye alapján. Tehát az lenne a cél, hogy minden egyes tárgyalás ezek közül, és minden szükséges döntés a lehető legjobban menjen végbe, kerüljön meghozatalra, hogyha ezt el tudnánk kérni, azt hiszem ez egy jó dolog lenne. Ha viszont egy hatalmas csomaggal találjuk szembe magunkat, amiben minden benne van, akkor ezt nagyon nehéz lesz kezelni. Szerencsére a lehető legjobb jelentéstevőink vannak ezzel a kényes témával kapcsolatban. Erre vissza fogunk térni, amint megkapjuk a kiegészítő információkat, amelyekre a jelentéstevőnek szüksége van. Köszönöm, és azt javaslom, hogy térjünk át a 12-es napi rendi pontra. Itt egy véleményről van szó, amelyre az Ekon szakbizottságnak van szüksége, ő kérte tőlünk, ez az illetékes szakbizottság, és a tárgy pedig az új költségvetési eljárás az európai szemeszter keretében, amely létrejött, és amely esetében fontos pontosítani, hogy hogyan, milyen formában, milyen időben lehet részleltetni ebben az európai költségvetés. László. Köszönöm, elnök úr! A Kobo news ismertetünk egy eh, menetrendet. Én ezt a menetrendet most nem akarom felolvasni, de néhány kommentárt szeretnék hozzáfűzni. Egy kicsit avval a megjegyzéssel, elnök úr, hogy dadogni akkor is tudunk, ha a tanács nincs benne a rendszerbe. Itt részben a két bizottság között eh, kell megfelelő összhangot megteremtenünk. A menetrend elég ambiciózus, mert eh, június közepére kívánja a kész szöveget, és július közepén pedig már szavazni is szeretnénk róla. Én úgy látom, hogy ez a menetrend tartható. De amivel kommentálni szeretném, az egyrészt az, hogy az econ bizottság már egyszer tárgyalt ugyan a kérdésről, de a szöveget június fourteen én fogják bemutatni. Nyilván valamiképpen hamarabb is hozzá tudunk férni, de én nagyon örülnék, ha a Költségvetési Bizottság fifteen én vagy sixteen án tárgyalná az anyagot, amikor már tudhatjuk, hogy az Ekon bizottságban hogyan álltak hozzá az első szövegtervezethez. A második megjegyzésem E, avval kapcsolatos, hogy e, végül is nekünk bizonyos harmóniákat kell megteremtenünk. Ezekre mindjárt kitérek, hogy mi az a keskeny ösvény, amelyen ez a vélemény végigmehet, és ezek részben csak június folyamán vagy július elején fognak igazán kitisztázódni. Tehát föl vagyok készülve arra, hogy azt kell kérnem a bizottság tagjaitól, hogy bizonyos pontokon a jelentéstevő szóbeli módostásai is beépülhessenek a végső szövegbe. Egyben kérem a bizottság tagjait is, hogy a menet közben bennük megszületett ilyen gondolatokat osszák meg velem, hogy egy egységes szóbeli módostó indítványt tegyünk, ha ez szükséges lesz. Nos, mik ezek az ö, feszültségek, vagy mik ezek a határok, amelyek között mozoghatunk? Először is ugye tudni kell, hogy itt egy saját kezdeményezésű jelentéshez készítünk véleményt, de a témával magával, a, az európai szemeszter jogalapjával, az econ bizottság már foglalkozott és ez a foglalkozás egy rövidesen plenáris ülés elé kerülő jogalkotói anyagban csúcsosodik ki. tehát nyilvánvaló hogy ennek összhangban kell lennie az inkább technikai részletekkel foglalkozó saját kezdeményezésű jelentéssel. erre mondhatjuk hogy ez az econ bizottság dolga nyilvánvaló az is Nekünk csak erre figyelni kell, és adott esetben a véleményünket itt is kifejezni. Eh, az Ekon bizottság azt tartja fő feladatának, hogy meghatározza a parlament szerepét a, az európai szemeszterben. Eh, nekünk ezen belül nyilván arra kell figyelnünk, hogy mi a szerepe a Költségvetési Bizottságnak a parlamenten belüli szerepmegosztásban. A dolgok jelen állása szerint lehetne olyat felelni, hogy semmi. Hiszen miről is van szó? Arról van szó, hogy a tagállamok a saját nemzeti költségvetésüket mintegy bemutatják egymásnak, és összehangolják, például a 2020-as stratégiával, például a konvergencia paktummal, illetve stabilitással. Erre lehet azt mondani, hogy ez nemzeti tagállami hatáskör, és mondjuk tanácsi hatáskör. De én azért szeretném, ha ez nem teljesen így lenne. Egyrészt emlékeztetek arra, hogy a Költségvetési Bizottság minden évben tárgyalni szokott a nemzeti parlamentekkel, és ezen tárgyalás során a, az európai szemeszternek kiemelt szerepe lehet, és annak költségvetési vonatkozásainak. Ez tehát az egyik irány, amit majd meglátjuk, hogy mi a bölcsebb, hogy megpróbáljuk eleve intézményesíteni, vagy megmaradunk azon az informális szinten, ami évek óta működik, és nem próbálunk ennek, hogy ö, elnézést kérek a fordítóktól, nagyobb feneket keríteni, mint amire szükség van. Tehát itt néznünk kell a tanács, illetve a bizottság és az Európai Parlament viszonyának szintén kicsit kényes és nem túlságosan széles útját. Azt gondolom egyébként, hogy mindaddig, amíg az európai költségvetés, ami a mi felelősségünk, legalábbis a, az egyik fele, a tanácssal együtt, ugye, mint másik féllel, tehát amíg az európai költségvetés befizetési oldalának a reformja nem következik be, amíg a költségvetés nagysága a többéves keretterv keretei között évente a tagállamok befizetési hajlandóságától függ, addig ezen befizetési hajlandóságot, illetve a tagállamok ezzel kapcsolatos tervezett kiadásait nekünk nagyon is célszerű megismernünk. Ezért én abban gondolkodom, abban a javaslatban gondolkodom, hogy nyilván a bizottság fogja összefogni ezeket a tagállami beküldött adatokat, hogy a bizottság egy adott alkalommal ossza meg az ő értékelését az Európai Parlament Költségvetési Bizottságával. azt gondolom, elnök úr, hogy jelen pillanatban körülbelül ez az, amit én el tudok mondani. Szeretném megismerni kollégáimnak az első benyomásait, hiszen eh, ha a fordítási igényeket is figyelembe vesszük, akkor egy hetem van arra, hogy a titkársággal és munkatársaimmal együttműködve elkészüljön az első rott változat, amit majd mintegy három hét múlva meg fogunk tárgyalni. Hogy ez az első változat ne derült égből való villámcsapásként érje a tisztelt bizottságot, ezért a mostani véleményekre nagyon figyelni fogok, és igyekezünk azokat úgy beépíteni, hogy kezdettől fogva már ne a raportőr egyéni véleménye, hanem a bizottság véleménye tükröződjék a leírt szövegben. Ez esetben nem számítok nagyon sok módosító indítványra, magát a szöveget is rövidre képzelem, és ennek megfelelően az ütemtervet tartani, tartani fogjuk. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Godman. Köszönöm jelentéstevő úr, Godman is úr szót. Thank you for Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Igazából nem tudom, hogy hány anyagról van szó. Szóval én eddig legalább hat anyagot olvastam, hat különböző projektet, és ezek nagyon gyorsan változnak. László a bevételi oldalt említette ha most csak a szemeszterről beszélünk, akkor ex ante, tehát előlege, kéne megkapni előzetesen a tagállamoktól a költségvetés tervezeteket. Ugyanakkor vannak olyan anyagok, amiben az szerepel, hogyha egy tagállam nem tartja be a stabilitási paktum szerinti eljárást, akkor a GDP 5%-át kell letétbe helyeznie, ami közvetlen bevétel az EU költségvetésében, és amely külön számlán szerepelne. Ha viszont a helyzet nem javul három évben, évente egy huszaddal, akkor ez a letét teljes mértékben elvételre kerül egyfajta büntetésként. Ennek nyilván kihatása van a költségvetésre, hiszen ezt nem kapja vissza a tagállam, hanem ezt közösen használjuk. A kérdésem Lászlóhoz. Említetted, hogy ő egy anyagot készít, ez most ebben csak a szemeszter fog szerepelni, vagy pedig más javaslatok is, amivel kapcsolatosan az ECON is más állásponton van, illetve változtatásokat javasol. László válaszol majd a kérdésére más észrevételek részemről. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy az európai szemeszter új eljárása és az a mód, ahogyan ezt használni lehet arra, hogy évről évre ellenőrizzük az Európa 2020-as agenda végrehajtását. Ez volt az a téma, amiről már volt egy eszmecsere a tagállami parlamentek költségvetési szakbizottságaival április 13-án. Emlékeznek arra, hogy több mint egy, hónap, egy hónapja volt, hogy találkoztunk a tagállami parlamentekben a költségvetési szakbizottságokkal, és ezzel a, témával, ezzel a témával foglalkoztunk. 18 tagállami parlament látogatott el ide, és megállapíthattuk, hogy nagy az érdeklődés valamennyi tagállami parlament részéről, hogy együtt dolgozzunk ezzel a témával kapcsolatosan. És emlékeznek rá, hogy az ülés végén azt javasoltam, hogy maradjunk kapcsolatban, és az Európai Parlament hozzon létre egy megfigyelő egységet oly módon, hogy minden egyes tagállami parlament szervezzen saját magánál, saját hazájában valamit, hogy társulhasson az európai szemeszter folyamatához, és hogy hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy az Európa 2020-as agenda végrehajtása hogyan zajlik, tehát ennek ellenőrzéséhez hiszen a Lisszaboni stratégiára vonatkozó agenda kudarcot vallott, ugyanaz volt az időterv tíz év, ugyanazok voltak az célkitűzések, ugyanazok az értékelési kritériumok, de semmiféle konkrét ellenőrzési mechanizmus nem volt éves szinten, ami a célok végrehajtását illeti a Lisszaboni stratégia esetében és a végén ez az egész kudarcot vallott. Ezt el kell kerülni az Európa 2020-as stratégia esetében. Mi költségvetési szakbizottságként az Econnal egyetértésben, amit megpróbálunk megtenni, és érdekes tudni azt, hogy az Econ kért minket arra, hogy adjunk véleményt ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Tehát az európai szemeszter gazdagítását javasoljuk mégpedig két szempontból. Jelenleg ez az eljárás egy politikai célra korlátozódik, amely alapvető jelentőségű, láthattuk az államadóságválság kapcsán, de ez nem volt egyedüli. Ez a célkitűzés pedig annak biztosítása, hogy valamennyi tagállam, különösen az euróvezetbeli országok, de mások is, egyensúlyba hozzák az államháztartásukat és csökkentsék államadóságukat. Tehát a deficit és államadóság küszöb alatt maradjanak, amelyet a szerződés engedélyez. Ezért határoztunk az európai szemeszterről, ez egy olyan eljárás, amely kiegészít és megerősíti a kölcsönös felügyeletet, a nagy politikai, gazdaságpolitikai orientációkat, iránymutatásokat, amelyek már a Maastrichti szerződés óta léteznek. Mi két újítást javasoltunk. Elsősorban meg kell nyitni a költségvetést, meg kell nézni a költségvetést. Ne csupán az egyenleggel foglalkozzunk, nézzük meg, hogy az egyes tagállamokban a költségvetés, úgy, hogy elérik a szükséges megtakarításokat, hogy ö, egyensúlyba hozzák a költségvetést, mégis megmaradjanak a jövőben mutató politikák finanszírozásai, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európa 2020-as stratégiát sikerre vigyük. Ez az első célkitűzés. És a második célkitűzés az volt, hogy bekapcsoljuk a tagállami parlamenteket és az Európai Parlamentet ebbe az eljárásba. A Költségvetési Szakbizottság, a mi szakbizottságunk több ízben elmondta állásfoglalásban, módosító indítványokban, nyilvános nyilatkozatokban, ezt, és ez az elő, elképzelés halad előre. A legutóbbi tanács alkalmával, amikor az Európai Tanács elfogadta következtetéseit az Euró Plus paktummal kapcsolatban, az államháztatás egyensúlya célkitűzése mellett ott van az Európa 2020-as stratégia finanszírozása is most már. Tehát mi ö, ismételgettük ezt, és ezzel egy ö, fejlődést értünk el. A parlament részvétele is említésre került itt-ott az Európai Tanács következtetései között, de elég bizonytalan módon, és jelenleg ez országról országra szerveződik meg kell értenünk, hogy ezen eljárás tétje és a Súrján László által készített vélemény tétje pontosan az Európa 2020-as stratégia sikere. Tehát ebből a szempontból segítjük a tagállamokat, hogy ezeket a közös célokat elérjék, és segítjük a tagállami parlamenteket is, hogy bekapcsolódjanak mindenki a saját hazájában ebbe a politikába és ebbe az európai szemeszter eljárásba ellentételezésként, amit mi várunk, vagy remélünk elérni, az, hogy többet együttműködve a tagállami parlamentekkel megértethetjük velük az európai költségvetés különleges sajátosságait. Az európai költségvetés kétharmada vagy háromnegyede az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek van szentelve. Ez nagyon eltérő a tagállami költségvetésektől, hiszen a tagállami költségvetések több mint fele az adminisztráció működésére, a tisztviselők fizetésére fordítódik. Az ötös fejezet nálunk csupán a költségvetés 5%-át teszi ki, az összes többi gazdasági beavatkozás, vagy pedig beruházási kiadás. Azt reméljük tehát, hogy ezen javaslatok révén az európai szemeszterre vonatkozóan az európai költségvetés, a tagállami költségvetések mellett a 28. költségvetésé válik, és meg tudjuk értetni így módon a tagállami parlamenti képviselőkkel, hogy amikor azt mondják, hogy megtakarítást kell elérni mindenhol, akkor az európai költségvetésnek kell példával, jó példával előjárni, akkor nekünk a tartalomra kell figyelnünk, hiszen nekünk is persze nagyon fegyelmezetnek, szigorúnak kell lenni, mint a tagállami költségvetések, vagy a önkormányzati költségvetések, de a gazdasági kiadások, az Európa 2020-ra vonatkozó stratégiai kiadások, azokat nem szabad csökkenteni, azokat meg kell őrizni. Ez tehát politikai szempontból nagyon fontos eljárás, amire mi most kötelezettséget vállaltunk. Üdvözlöm Farcsánszka Balzenit, aki most nincs itt egyébként, de holnap a 2012-es költségvetés jelentéstevője lesz, és most állásfoglási tervezetet dolgozott ki, amelyet holnap megvizsgálunk majd, és ott azt javasolja, hogy a 2012-es európai költségvetést abban a szellemben készítsük elő, amely megfelel az európai, Európa 2020-as stratégiának. A SUR szakbizottság, amelyet Jutta elnököl, Szalvadorral együtt szintén foglalkozik ezzel a jelentéstervezettel, szoros kapcsolatban az Európa 2020-as agendával és az ECON jelentésével kapcsolatos vélemény, amelyet Súrján László készít elő, szintén ennek a szellemiségnek felel meg. Ez tehát egy politikai célkitűzés, amely rendkívül fontos a mi szakbizottságunk számára, és az Európai Parlament szerepe szempontjából általánosságban. Nos, tehát köszönetet mondok a jelentéstevőnek talán kíván válaszolni az elhangzott észrevételekre Goldman és szór részéről? Megadom önnek a szót, és aztán lezárjuk ezt az eszmecserét. Ja, el, elnök úr, akkor megvárom a többi hozzászólást, azt hiszem egyszerűbb lesz és gyorsabb, hogyha együtt felelünk. I, I think I, I would be able to, to answer at the end of the debate. A vita végén válaszolnék. Más nem jelentkezett szólásra a kollégák közül. Donc, c'est tout. <laughs> Tehát ami azt illeti, hogy csak a szemeszterrel foglalkozik-e ez a vélemény, alapvetően címéből is meghatározóan igen. Nyilvánvaló, hogy azok a szempontok, amiket az elnök úr felvetett, azok kinyitják valamelyest a horizontunkat a többi kérdés felé is. Itt azonban egyfajta önmérsékletre is szükség van. Nem szeretném, ha a két bizottság konfliktusba kerülne egymással hatáskör tekintetében. Tehát ami a stabilitási paktum megsértését illeti, a mutatóknak a mértékét és a büntetés mértékét, ez nem a mi kompetenciánk. De nekünk is tudni kell róla Nekünk is fontos, hogy ennek az ismeretében csináljuk a különféle terveinket és elgondolásunkat. Itt tehát majd ügyesen meg kell találnunk azt a fogalmazást, ami a számunkra legfontosabbat, hogy megfelelő információ birtokában végezhessünk a munkánkat, azt úgy adja meg, hogy sem a nemzeti tagállamok hatáskörét, sem a tanács hatáskörét, sem az ECON szakbizottság hatáskörét nem sértjük meg. Szerintem meg lehet találni, hát ez lesz a feladata ennek a, a szövegnek, mert ebben a fázisban számunkra azt hiszem a rálátás a fontos, még akkor is, ha teljesen egyetértek elnök úrnak azzal a magyarázatával, amit itt most elmondott, nevezetesen, hogy ennek a szakbizottságnak igen jelentős szerepe van abban, hogy összekapcsolódtak egymással a költségvetési fegyelem kérdései a 2020-as stratégiával. Hiszen mi voltunk azok, akik már a válság kitörésének a pillanatától fogva hangoztattuk azt, hogy nem szabad annyira szűklátó körűnek lenni, hogy a fejlesztés és gazdaság élénkítés szolgáló európai programok áldozatául essenek a takarékossági dűnek. E, ebből a szempontból avval zárom a felszólalásomat, elnök úr, hogy elmondom, hogy az elmúlt napokban a fejlesztésért felelős miniszterek informális tanácskozásán Magyarországon egyhangú véleményként fogalmazódott meg hogy a two thousand and twenty as stratégia megvalóstásának egyetlen lehetséges forrása van és ez a kohéziós politika. ez az amiről mi legkésőbb a two thousand and ten es költségvetés óta folyamatosan beszélünk és ilyen értelemben magvetői vagyunk ennek a folyamatnak de nem vagyunk gazdái hiszen mondom az igazi gazda az döntően az econ. viszont avval hogy biztostani fogjuk a regionális politika szükséges költségvetését, ebben egy újabb bizottság kapcsolódik be ebbe a kérdésbe, de ez a kilábalás egyetlen esélye. Ezt fogjuk szolgálni ezzel a riporttal is. Köszönöm szépen! C'est cela. Je vous remercie. Et donc... Köszönöm. És ahogyan Gondman ez, kolléga is pontosította, itt nem az ECON szakbizottság hatásköreit sértjük, tehát itt azon szankciókról is szó van a tagállamokkal szemben, akik nem tartják tiszteletben kötelezettségvállalásaikat. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, most pedig áttérünk a 13-as napirendi pontra, meg fogom adni a szót a jelentéstevőnek Kodzolino úrnak. Egy véleménnyel kapcsolatosan, amelynek tárgya a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja. De Ann Jensen még szót kért előzetesen? No. Nem. Akkor tehát majd annak később adok szót. Türelmetlenül várja, hogy beszélhessen. Haglund urat helyettesíti majd a két Haglund jelentéssel kapcsolatban, de most Kozzolini urat hallgatjuk meg. Tisztelt kolléga, tessék! Nagyon röviden, elnök úr. Néhány kulcspontot emelnék ki ezen véleménytervezet kapcsán. Nagyon fontos az EU 2020-as stratégia fontossága a szegénység elleni szakpolitikát illetően, illetve a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben Európában a költségvetés felülvizsgálata során a hét kiemelt kezdeményezésről van szó az EU 2020 stratégia keretében. Ezzel 800 millió euróról van szó 2020-ig ebben a keretben. Ez a hét kezdeményezés, minden egyes kezdeményezés hozzájárul a szegénység csökkentéséhez, illetve a társadalmi befogadás növeléséhez a 2012-es költségvetés tervezet esetében 2 milliárd euró szerepel 3,3%-os növekedéssel a bizottság számításai szerint. Ezt meg kell becsülnünk, még akkor is, hogyha fel kell szólítanunk a bizottságot, hogy tegye átláthatóbbá és részletesebbé az információkat, híreket, azt illetően, hogy hogyan kívánja felhasználni ezeket a forrásokat nagyobb koordinációt és szinergiát tartunk kívánatosnak a különböző eszközök között, amelyek a szegénység elleni küzdelemben fontosak. Itt a strukturális alapokra gondolok, a progresszra, a hetedik kutatási keretprogramra és a többi. A vita során a pénzügyi tervvel kapcsolatosan azt is jelezni kell, hogy mennyire fontos a strukturális alapok szerepe a szegénység elleni küzdelemben, különösen a nagy városi területeken, és emlékeztetni kell arra, hogy a Progress program milyen erősen hozzájárult a szegénység elleni küzdelemhez, és kérdés az is, hogy az a körülbelül 20 millió euró, amely a 2011-13-as időszakban ö, elkülönítésre került, és itt a bizottság a, a Pressből 20 milliót a mikrohitelek céljára csoportosított át. Kérdés az, hogyan akarja ezt most kompenzálni. Aztán fontos még az Európai Menekültügyi Alap és a globalizáció hatásait kezelő alap fontosságának kiemelése ehhez a nagyon fontos szakpolitikához, illetve ennek vonatkozásában a szegénység és a társadalmi kirekesztés vonatkozásában. Az utolsó pont véleménytervezetemben az, hogy azt hiszem, hogy itt foglalkozhatunk azzal, hogy a közösség, illetve a tagállami szakpolitikákat hogyan tudjuk jobban koordinálni. Hiszen ezen szakpolitikák nagy része a tagállamokhoz tartozik, és pontosan ez az a terület, ahol előrelépést kellene elérni az európai szemeszter eszközét, e, szemesztert eszközül használva, jobban használva ezt az eszközt annak érdekében, hogy a szegénység elleni szakpolitikákat jobban lehessen koordinálni. Ennyi lenne részemről, ezek a kulcspontok a véleményünkhöz, a szakbizottságunk véleményéhez, amit június közepéig el kell készítenünk, és azt hiszem, hogy július vége felé kell, hogy ez a vélemény eljusson a plenárisra. Várom tehát a kollégák javaslatait, észrevételeit, hozzájárulását hogy aztán egy teljes körű véleményt tudjunk kialakítani a szakbizottság részéről a megfelelő időpontig. Elnök, nagyon jó, köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Itt egy olyan témáról van szó, amely természetesen fontos. A hét kiemelt kezdeményezés, amelyeket az Európai Bizottság határozott meg az EU 2020-as stratégia keretében, azzal a célral, hogy 20 millióval csökkentse a szegények számát Európában, akik a társadalmi kirekesztés veszélyének vannak kitéve. Ez egy kényes téma, hiszen ez a szakpolitika alapvetően tagállami hatáskör, jogi és pénzügyi szempontból, ugyanakkor viszont nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió nem érdeklődik az európai polgárok iránt, akik a legnehezebb helyzetben vannak Nehéz tehát a Költségvetési Szakbizottság véleményét kialakítani. A Foglalkoztatási Szakbizottság az illetékes ezen saját kezdeményezésű jelentésben, és ahogyan a vélemény előadója elmondta, dolgozni fog annak érdekében, hogy június közepi ülésünkön már megvizsgálhassuk a véleménytervezetet, majd pedig a véleményt a módosításokkal június július 12-én, 13-án elfogadhassuk, majd pedig az foglalkoztatási szakbizottság jelentésének elfogadása szeptemberre van előirányozva. Nos, tehát köszönöm szépen előadó úr. Koszlovszki úr kért szót, elnézést, kedves kolléga, nem láttam önt, tessék. Köszönöm. Árnyék előadóként nagy érdeklődéssel figyeltem az Európai Bizottság közleményének tartalmát szerintem jó irányba halad. Különösen fontos a fiatalok foglalkoztatása. Egy olyan helyzet, amikor minden ötödik ember, illetve fiatal munkanélküli és a szegénység réme fenyegeti, ez teljesen elfogadhatatlan és nagy veszélyt rejt az európai versenyképességre nézve. Azt gondolom, hogy az idősebbek foglalkoztatási helyzetére is oda kell figyelnünk, mert ők egy másik olyan társadalmi csoport, amely ki van téve a szegénység veszélyének. Ők is jó lenne, ha minél inkább, minél tovább aktívak maradnának a munkaerő piacon. Akár innovatív módszereket is igénybe lehet vetni, venni ennek érdekében. Szakképzések, egyéb professzionális képzések támogatása az európai alapokból bizonyára javítana a helyzetükön. Tudjuk azt is, hogy az aktív öregedés éve is meg van hirdetve, ami valószínűleg megint csak ösztönzően hat majd a programokra. Van egy másik dolog, ami nincs bent az Európai Bizottság anyagában, az a KKV-k támogatása. Azt gondolom, hogy a KKV-k támogatása a szegénység kiküszöbölése szempontjából szintén nagyon fontos, mert a KKV-k teremtik meg az európai munkahelyek háromnegyedét ennek révén a KKV-k nagyon hatékonyan lehetnek segítőtársaink a munkanélküliség elleni fellépésben. Mindez a munka már valójában megkezdődött, a KKV ágazat támogatása, egyes jogszabályok felülvizsgálata már elkezdődött európai szinten, és azt gondolom, hogy tényleg őket jobban bele kell vonni a szegénység és a kirekesztés elleni harcba. Szintén hangsúlyoznám a szociális gazdaság szerepét. Itt áll össze a szociális befogadás és a szegénység elleni fellépés megint csak az Európai Együttműködési Platform eredményes lehet, illetve hasznos lehet. Az önkéntes munka szerepét sem szabad elfelejtenünk, az önkéntes munka, az önkéntesség az egyik pillére a szegénység elleni fellépésnek, ráadásul az egyéniség fejlődéséhez is hozzájárulhat. Megint csak megvan hirdetve az önkéntesség éve, mindez pozitív hatással lehet céljaink elérésére. A platform megteremtése nem jár közvetlen költségvetési kihatásokkal, mindössze a 2020-as stratégia már egyébként is létező kiadásaival kell számolnunk. Egész egyszerűen a társadalmi szolidaritás, a szegénység harc témaköreit kell összekötni. Az Európai Bizottság egy éves találkozót tervez, egy, e, egy a, a, a szegénység elleni fellépés érdekében. A lengyel elnökség alatt kerül sor az első ilyen nagy konklávéra Krakóban idén. Köszönöm. Bien. Merci. Köszönöm, kedves kolléga, ezeket a konkrét javaslatokat az előadónk majd meglátja, hogy hogyan tudja ezeket figyelembe venni. A beszámolója nagyon gazdag volt. Darden képviselő úr is szót kért az témával kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr, csak néhány szó, hogy elmondjam, hogy én a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, az illetékes szakbizottságban jelentéstevője vagyok az európai platform témájának. Csatlakozom a kollégáim által kifejezettekhez, és Örülök annak, hogy ezt a témát itt megvitatjuk. Június 15-én, 16-án vitázunk majd erről a jelentésről a foglalkoztatásügyi szakbizottságban. Két elemet szeretnék kiemelni, amely az, em, az imént felvetődött. Az egyik annak szükségessége, hogy megfelelően azonosítsuk azokat a költségvetési sorokat, amelyeket a bizottság arra akar fordítani, hogy ezt a platformot erősítse, amelynek célja a szegénység elleni küzdelem. Más másrésztről pedig a másik elem, amelyet az előadó itt kifejtett a szakbizottságban az imént, mégpedig a strukturális alapok szerepének fontosságára hívom fel a figyelmet, hogy segítség a foglalkoztatást, és hogy fellépjünk a munkavállalókat sújtó szegénység ellen, valamint, hogy a lehető legtöbb európai polgár munkát találhasson. Azt hiszem, hogy itt még a globalizációs alkalmazkodási alapot is hozzávehetjük, amely egy gátat jelent a szegénységgel szemben azon munkavállalók esetében, akik az átszervezés keretében elveszítik munkahelyüket. Csak néhány észrevétel. Nagyon örülök a különböző elképzeléseknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm, tisztelt kolléga. Ami az ütemtervet illeti, tehát önök nagyon gyorsan megvizsgálják majd a jelentéstervezetet a foglalkoztatásügyi szakbizottságban. Azt jelezték nekem, hogy a jelentés elfogadása az önök szakbizottságában szeptember 8-ára van előirányozva, így van? Igen, ez lesz az első vita, mondja Darden úr. 15-16-án vitázunk erről, a módosítókat benyújtjuk, és aztán valóban a jelentést szeptemberben fogadjuk majd el. Elnök, Nos tehát, hogyha önöknek hasznosak akarunk lenni véleményünkkel, és gazdagítani akarjuk a jelentést, amit kívánatosnak tartunk, nos akkor nekünk a július 12-e 13-ai ülésünkön kell szavazni erről a véleményről, hogyha az előadó ezzel egyetért, és ez azt jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 22-e, csak elektronikus formában, módon lehet benyújtani ezeket a módosítókat, ahogyan erre az imént is emlékeztettem. Megváltozott már ez a módszer? Nem. Tehát az elektronikus eljárás megváltozott, de úgy tűnik, hogy ezt most már egyáltalán nem lehet megkerülni. Nos, tehát köszönöm az előadónak a munkát ezzel a fontos és kényes témával kapcsolatban, amelyel kapcsolatban új elképzeléseket fogunk majd kialakítani. Ann Jensen már türelmetlenül várja, hogy hozzászólhasson, aki két témát fog bemutatni, Haglund előadó úr témái ezek. Finnországban választások voltak néhány nappal ezelőtt, és Haglund úr a finn politikában kult szerepet játszik, és emiatt néhány napra megfosztott minket jelenlététől, an önkéntesként jelentkezett, hogy bemutassa nekünk a 14-es pontot, a zöld könyv, az Európai Uniós Kutatás és Innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé tárgyában, és ez ugye egy vélemény és a 15-ös pontot is bemutatja, ezzel kapcsolatban még nincs írásos szöveg, de egy eszmecsire sort kerítünk. An, önni a szó. Elnök úr, ami a zöld könyvet illeti, valóban ezt kiosztottuk angolul, a módosítók határideje június közepe, amikor is további vitára kerül sor majd a véleményről. Karl Haglund a véleményében a következőkre hívja fel a hangsúlyt. További támogatás sürget a kutatás finanszírozásának emelésére a következő több éves pénzügyi kereten belül. A SOR szakbizottság is foglalkozik ezzel a nagyszabású projektek, mint például az ITER és a Galileo mindenféleképpen előnyt kell, hogy élvezen, ez is szerepel a sor napirendjén. Ugyanakkor viszont el kell kerülni azt, hogy más projektek csorbát szenvedjenek. Nagyon fontos prioritás és Gressle asszony költségvetési rendelettel kapcsolatos vitájában is felmerülnek ezek a kérdések, tehát a véleményben szerepel a további egyszerűsítés igénye, illetve a bizalomra épülő megközelítés hangsúlyozása, a kockázatok és az esetleges kudarcokkal szembeni nagyobb tolerancia a kutatók a kutatási közösség nagyon bürokratikusnak, indokolatlan bürokratikusnak tartanak egy-egy eljárást. Ezen kívül üdvözli a bizottság innovatív finanszírozási eszközre vonatkozó javaslatát, habár az úgynevezett puha kölcsönökkel szemben némi fenntartásnak ad hangot. Ha a projekt sikeres, akkor mindenféleképpen visszatérítendő hitelről kell beszélni, ellenkező esetben megtarthatják a pénzt. Nagyon fontos, hogy ne mossuk össze a hiteleket a támogatásokkal. És hogy ezek a hitelek kiegészítő jellegűek legyenek a kutatási alapok mellett, amelyek az egyes országokban a kutatási infrastruktúrát támogatják, és tulajdonképpen ezzel segítenénk azokat az országokat, ahol egyelőre még a kutatás finanszírozás elmarad. A strukturális alapok és a keretprogram hoz képest, tehát ezek kiegészítő jellegűek lennének. Ezeket a főbb szempontokat említi a vélemény az eddigi formájában. És most rátérnék a 15-ös napi rendi pontra az Euratom keretprogramjára a 2012-es 13-as tevékenységre vonatkozóan. Ez tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, amiről Kararassal kapcsolatosan már korábban eszmét cseréltünk. Egyelőre még nem született meg a vélemény, még van némi időnk. Az ITRE nem döntötte el még a menetrendet saját jelentésével kapcsolatosan, tehát még várnunk kell a véleményre feltehetőleg júniusban megszületik. Eh, Haklund úr a legfontosabb jogalkotási javaslatokra fog összpontosítani az Euratommal kapcsolatosan, és nem a közvetlen intézkedésekre, mert ezek meglehetősen technikai jellegűek úgyhogy mi egy tágabb megközelítést alkalmazunk. Véleménye szerint a szakbizottságunk illetékes egy sor joga, jogi aktus módosításában mellékleteket és pénzügyi kimutatásokat is ideértve jogi szakértők állították, hogy ezt nem tehetjük meg, de véleményünk szerint mi a számokra vonatkozóan is véleményt kell, hogy alkossunk, ellenkező esetben elég abszurd helyzet alakulna ki. És elutasítjuk az átcsoportosítást a 2012-es 2013-as keretprogram tekintetében, hiszen és ez az ITRE véleményében is szerepel, a 2012 millió, 2000, 2012-ben a 100 millió, és 2013-ban a 360 milliós összegről van szó, és a bizottság javaslatában a 2011-es mozgástéren belül szerepelnének ezek az összegek. Ez az Euratom program elsősorban természetesen az ITRE illetékessége. Köszönöm. Ez valóban a szerződés sajátos vonása, hogy az Euratom kutatási programok öt éves időtartamra vannak korlátozva. A kutatási keretprogram keretében ez a helyzet más területeken. Derek Vaughan kért szót. Köszönöm, elnök úr. Talán a 15-ös tétellel kezdeném, és röviden tudok ezzel kapcsolatban fogalmazni, mert már a múltkor volt egy eszmecsere a 15-ös napi rendi ponttal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy itt megint csak nem sokkal többet mondtam volna erről a témáról, mint amit már a korábbi témáról, az ITER témáról. Ezért most vissza is térek a 14-esre, amely a kutatás és innováció finanszírozás témájában született. Sajnos a raportőr nincs itt. Örülök, hogy Jensen asszony elmondta a hivatalos véleményt. Vannak dolgok, amiket támogatok a véleményben, a strukturális és a kutatási alapok közti kapcsolatokról azt gondolom, hogy ezért azoknak más a célja, és a Regi Bizottság úgy gondolja, hogy ezeket külön kell kezelni egymástól a véleményben könnyebb hozzáférést követelnek a KKV-k számára a finanszírozáshoz. Ezzel egyetértek, sajnos néha nagyon nehezen jutnak hozzá az EU-s pénzekhez, nem csak a kutatási pénzekhez, hanem mindenféle pénzhez a KKV-k igen nehezen jutnak hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ebben a véleményben is helye van ennek a panasznak. Van egy tétel, ami viszont egy kicsit problematikus, a raportőr szkepszissel hivatkozik, vagy nyilatkozik a puha kölcsönökről. Én ennél pozitívabban állok ehhez a témához, mert személyes tapasztalatom is van arról, hogy puha kölcsönökkel KKV-k nagyon szépen el tudtak indulni. Emellett aggodalmamat szeretném kifejezni, a felsőoktatással kapcsolatos részről. A felsőoktatási szervek természetesen üdvözlik a az eredményszemléletűséget, ugyanakkor ez a kockázatvállalást megfojthatja az innovációhoz, ugyanis új gondolatokra van szükség, és az új gondolatok, új kutatási irányok mindig tartalmaznak eh, egyfajta eh, kockázatot, illetve bizonytalanságot. Én azt gondolom, hogy itt egy bizalmi kérdésről is eh, szükség van. Mások is eh, üdvözölték az egyszerűsítést a kutatás és fejlesztés területén, én magam is csatlakoznék ehhez, ugyanakkor a lamszamok eh, nagyon széles körben elterjedt alkalmazása azért problémás. A kutatási szervezetek, és egyetemek, különösen Velszben úgy gondolják, hogy a szabott összegű kifizetések nem feltétlenül állnak a tényleges költségekkel összhangba. Emellett szólnék még néhány szót a teljes finanszírozási keretről, összegről. Azt gondolom, hogy természetesen ringfencing az a nagy projektek vonatkozásában szükséges és fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a összeget, a, a, a kutatási és fejlesztési összeget növelni kellene, e, de nem más fontos projektek e, kárára. Tehát amikor több pénzt e, követelünk a kutatásfejlesztésre, azért figyeljünk oda, hogy honnan veszünk el. Köszönöm, tisztelt kolléga Kárvai asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek. Számos dologgal egyetértek, ami a véleményben szerepel, például a bizalmon alapuló finanszírozási rendszer, a rugalmasabb, egyszerűbb rendszer, az adminisztráció átvizsgálása, felülvizsgálata, a strukturális alapok kapacitásfejlesztésre történő felhasználása. A két alap között ugyanis van komplementaritás. A pénzügyi keretnek azonban a fenntartható növekedést és a versenyképességet is szolgálnia kell, és megteremtve a lehetőséget a kiválóság előtt a kapacitásfejlesztés elősegítheti egész Európában a kutatás innováció területén, és segíthet be meghatározni, hogy hol vannak kiválósági embriók, ahogy tetszik ami pedig eh, az EU éves költségvetésének eh, lényeges megemelését illeti a kutatás-fejlesztés területén. Ezzel maximálisan egyet eh, értek. A nagy projektek esetében mindenféleképpen biztosítani kell a pénzügyi támogatást. Ugyanakkor szkeptikusan nézem a véleményben azt, hogy az hogy hogy a vélemény több pontján megjelennek utalások az árakra. Természetesen figyelembe kell venni az árakat, de ezek nem váltatják fel a jelenlegi projektfinanszírozási rendszert. Egyszerű szabályokra van szükség, az árakat is figyelembe kell venni, de nem általánosságban vagy általány összegként, csak abban az esetben, ha indokolt. Bizalomra épülő rendszerre van szükség, egyszerű szabályokra, tudományosan és teljesítmény által igazolt rendszerre. Ez ugyanis a kutatók, a vállalkozások és az ipar számára is egyszerűbben alkalmazhatók. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszonyom. Inge Gressle következik. Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, illetve állást foglalni. A zöld könyv tulajdonképpen már a költségvetési rendeletben is bizonyos dolgokat átvettünk ami például az általány személyi költségeket illeti, vagy a clearing bizottság egyfajta hozárlási fórum létrehozása, ahol is a problémákat közös vita során megoldják, illetve értelmezik a kérdéseket. Ezen kívül már öt éve arra törekszünk, hogy az eljárásokat harmonizáljuk, és reméljük, hogy a bizottság ezt most napirendre tűzi. Hat különböző főigazgatóság foglalkozik ezzel, minden főigazgatóság saját kézikönyvvel, szabályzattal, nyomtatványokkal rendelkezik tehát ezek a dolgok is szerepelnek, de jó lenne, és fontos lenne, hogyha az ittre a, ott végezni el a dolgát, ahol kell. A költségvetési rendelet ugyanis önmagában nem érheti el a célt, itt a részvételi szabályokra is hangsúlyt kell helyezni. Még némi kiegészítésre szorul ez a vélemény, ez a program minimál programnak tekinthető, és mindegy, hogy mit valósítunk meg, végül is az általányok esetében igazolni kell, hogy azok indokoltak voltak. Ez szerepel a költségvetési rendeletben is, hogy az általányt nem utókalkulációval kell eh, kiszámítani, mint ahogy ez most történik, ahol is ezeket az általányokat utólag, két évvel később újra számolják. A kedvezményezetnek ez semmiféleképpen nem kedvező, tehát ezt is egyértelművé kell tenni még a legegyszerűbbek számára is, hogy mindenki pontosan értse. Erre törekszünk, és remélem, hogy egyszerűsíteni kell, és mindenféleképpen hiszem, hogy egyszerűsíteni kell az eljárásokat. Ugyanakkor viszont az érvényes, hatályos jogot alkalmazni kell, végre kell hajtani nem engedhetjük meg a szabálytalanságokat. Éppen ezért én csak olyan jogokat szeretnék rögzíteni, amelyeket alkalmazni is tudunk. Inkább kevés jog létezzen, de amit meghatározunk, azokat alkalmazni is lehessen. Hogyha nagyobb hiba arányt teremtünk ezáltal, akkor ezzel a végrehajtás sérül. Éppen ezért az egyszerűbb és a jobb szabályok mindenféleképpen szükségesek, de ezeket a szabályokat alkalmazni kell. A mezőgazdaságban dolgozók az egyik legjobb kedvezményezeti kör, és hogyha a, ugyanazokat a szabályokat alkalmaznánk a kutatásban, mint amit a mezőgazdaságban, akkor a helyzet sokkal rosszabb lenne. Az egyenlőtlenség, az eltérő bánásmód semmiféleképpen nem elfogadható. Tehát mindenféleképpen lépnünk kell az egyszerűsítés felé, hogy a parasztok nem mondhassák azt, hogy őket sokkal keményebben kezelik, és szigorúbb szabályok elé állítják, mint másokat. Merci Inge. Monsieur Godmanis. Köszönöm Inge. Godmanis úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy mind a hét pontot támogatni kell, mert nem látok egyébként komoly ellenvéleményt. Ami azonban a kihívásokat illeti, ott azért egy dolog nem világos. Ez pedig a leverage, az 5,6% növekedés a hetedik keretprogramban idén ezt hallottam. Ráadásul Lewandowski ígéretet tett arra, hogy jövőre is növekedni fognak ezek a kifizetések. Ugyanakkor, hogyha nemzeti költségvetéseket látjuk, vagy vizsgáljuk, akkor ott más irányú mozgások vannak folyamatban. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem növelik a GDP-hez mért kutatás és költségvetési kiadásaikat. Csak Finnország és Svédország tetteleget a Lisszaboni követelményeknek, és növelte a K plusz F kiadásokat. Azt hiszem, hogy az EU átlag az 1,6 százalék, talán Németországban 1,8 százalék 2010-ben a K plusz F kutatás kiadások GDP arányos része, illetve a GDP-hez viszonyított aránya. Ugyanakkor mindez felveti annak a kérdését is, hogy van-e egységes kutatási térség Európában. Minden tagállam végez társfinanszírozást is. A verseny teljesen globális, ugyanakkor nálunk töredezett a kutatási piac. Konzorciumok állnak össze különböző országokból, ugyanaz a verseny, ugyanazok a versenytársak, globálisak a versenytársak, és nagyon nehéz kapcsolatot találni a nemzeti eh, finanszírozáshoz. Tehát egyfelől elmozdulunk egy irányban azzal, hogy növeljük a eh, kutatásfejlesztés eh, finanszírozását, aztán a társfinanszírozás területén viszont problémák vannak nincsenek mechanizmusaink arra, hogy a tagállamok is saját forrásaikból több pénzt eh, költsenek. Egy olyan szegény eh, tagállamban, mint mondjuk az én hazám, könnyen megkaphatja a kutató azt, hogy hát mi a nyugdíjakat fizetjük, ti pedig szerezzétek be a kutatási pénzeket eh, az Európai Uniótól. Tehát azzal, hogy mi növeljük az összegeket, a kutatási fejlesztési összegeket 10 milliárd euró nagyságrendben, ezzel valójában az, arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy ők ne tegyék ezt meg. Tehát valami fajta mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy a társfinanszírozás is növekedjen tagállami szinten, mert Teljesen nyilvánvaló, hogy egyes tagállamokban eh, eleresztik majd a K plusz eh, projektek kezét, és nem fog fejlődni a kutatásfejlesztés. Nyilvánvaló, hogyha a kutatásfejlesztési költségeket visszafogják, akkor elhal a tudomány Tehát valamilyen módon rá kell venni a tagállamokat arra, hogy a társfinanszírozást biztosítsák legalább a hetedik keretprogram vonatkozásában. Köszönöm. Kollég. Köszönöm, tisztelt kolléga. Az egyik lehetséges hatás az európai szemeszterben való részvétel, ahogyan az imént említettem, Súrián László véleménye kapcsán, az az, hogy a tagállamokban tudatosítsuk azt a tényt, hogy ahogyan ön emlékeztetett rá, szinte az összes tagállam a 3%-os célkötőzés alatt marad, marad a, ugye a kutatásra szentelt pénzeket fejezi ki ez a GDP százalékában, és az európai kutatási keretprogram költségvetése 10-15 százalékát jelenti a tagállamok összes kutatási kiadásának. Tehát a tagállamok között vannak lehetőségek arra, hogy kölcsönösen kutatási keretprogramokat építsenek fel, amelyek és így módon túllépjenek azon összegeken, amelyeket mi a költségvetésünk keretében a keret, kutatási keretprogramnak szentelünk. És ugyanez más területeken is igaz, más szakpolitikák esetében, mint például a fejlesztési egyetműködés esetében nekünk 8 milliárd eurós költségvetésünk van, egy közösségi költségvetés, amelyet a fejlesztési segélynek szentelünk, de a tagállamok hozzájárulása 5-10-szeres ennek az összegnek. És így módon nagyon sok szinergiahatást lehet elérni. Ezt a szempontot is figyelembe kell vennünk munkáink során. An, hozzá kívánt szólni? Well, I think it's an important point. Azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont, és többször említettem, hogy egy közös úti tervre van szükségünk, mert egyébként csak egymásra fogunk mutogatni. Köszönöm minden esetre a kollégák megjegyzéseit, ezeket továbbítani fogom Haklund úrnak. Remek, köszönöm szépen. Ami az ütemtervet illeti, van tehát egy írott szövegünk most. A módosítók benyújtásának határideje június 16-a 13 óra, a jelentést a július 12-e 13-ai ülésünkön fogadjuk el. Az ITRE illetékes szakbizottság jelentését augusztus 30-án fogadja el, és plenárison pedig más, szeptember 2-án szavazunk erről az anyagról. Ami pedig a 15-ös pontot illeti, a keret, az euró Euratom keretprogramja alapján egy szorosabb az ütemterv. Ugyanannak kellene lennie az ütemtervnek a mi szakbizottságunk számára, de nem tudjuk, hogy az ITRE mikorra lesz kész a jelentésével, és mikor szavaznak a plenáson. Nos, köszönetet mondok, most pedig Ivailo Kalfin alelnök úr beszámol majd a regényről, ami zajlik az Európai Beruházási Bank kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem szapan operának minősül majd ez a történet. Az elmúlt alkalom óta találkoztunk párszor a tanácssal, és sikerült előre lendíteni a dolgokat. Szerdán eh, és csütörtökön volt a Koreper ülés. Nézzük, hogy mi az a három-négy kérdés, ami még nyitott. Rövide, eh, rövid leszek. Az első eh, három kérdést érint a plafonok, a különböző régiókban elkölthető összegek. A tanács hozzájárul további 1 milliárdhoz a mediterrán országok esetében, de a többi plafon esetében egyelőre nincs ilyen hozzájárulás, ami a többi régió számára jelent majd problémát a következő években. A tanács talán majd rugalmasabb álláspontot fog kialakítani ezzel kapcsolatosan, de ez majd a végső kompromisszumtól fog függni. A reflows ezzel összefüggő kérdés. A tanács ellenzi a reflow-kat, Ugyanakkor a parlament folyamatosan ezt kéri a, parla- a tanástól, és végül a rugalmasság kérdése, a régiók közötti összegek mozgatása vagy átirányítása területén. Ezek képeznek egy csomagot. Ezen kívül a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal is foglalkozni kell. A parlament ezt a kérdést többször felvetette, Számos hasonló ügy van még folyamatban, de más esetekben már sikerült megoldani ezt a kérdést. A tanács nem fogadta el ezt nagyon szívesen. Az előző ülésen egy javaslatot tettünk, amit nagyon nehéz elutasítania a tanácsnak, nem tudom, hogy majd hogyan fognak bánni ezzel. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a szöveg egy részét mellékletbe helyezzük, amit felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet majd módosítani. Ez egy teljesen új javaslat, és komoly ellenérveket nem látok, amit a tanács felsorakoztathatna ezzel szemben. Ugyanakkor viszont a mediterrán bankkal kapcsolatosan nem volt semmi pozitív jel. Minden egyes alkalommal, amikor ezt felvetjük, akkor a tanács nagyon erőteljes álláspontot képvisel, és elveti a kérdésnek még csak a megvitatását is. Az általunk javasolt szöveg szerint a banknak csak egy költséghaszon elemzést kellene készítenie. A tanács formálisan azzal érvel, hogy ez a kormány kompetenciája, nem pedig a tanács vagy a parlament kompetenciája, hogy ilyen költséghaszon elemzést kérjen. Végezetül még egy problémát szeretnék megemlíteni Izlanddal és Fejér Oroszországgal kapcsolatosan. hogy egy csillaggal ellátott részt, vagy egy lábjegyzetet felvegyünk. A tanács egyértelmű álláspontja az, hogy nem tekintjük Fehér Oroszországot egyelőre jogosultnak, annak ellenére, hogy történtek változások. Izland esetében pedig a különböző korlátozásokra kell tekintettel lenni. A tanács nem bizonyult túl rugalmasnak, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. Két tagállamnak van gondja az izlandi bankokkal, amelyek csődöt jelentettek, és komoly nyugdíjalapok veszítettek ennek következtében. Én találkoztam ma délelőtt az izlandi nagykövettel, ő kérte a találkozót, és azt mondta, hogy a, ebben az ügyben előre lépés van, a bíróság úgy döntött, hogy a bank betétesei prioritást, elsőbséget élveznek, tehát ők az ő igényeiket elégítik el legelőször másrészt pedig az eszközök a tartozások 90%-át fedezi, és most egy új értékelés is készül, aminek eredményeként várhatóan ez a százalék tovább fog emelkedni. Izland késznet mutatkozik, még idén megkezdeni a tartozások kiegyenlítését, 1,5%-os kamat mellett, amit Izland szintén elfogadott. A nagykövet úr azt mondta, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz az ügy érdekében. Szerintem az érvek is érthetők. Meglátjuk majd, hogy a tanács hogy dönt. Nemrégiben járt egy delegáció Izlandon, nem tudom, hogy ezek a kérdések szóba kerültek-e de ez is az egyik probléma. Tehát ezek a fő nyitott kérdések. Ha a tanács pozitív irányban mozdul, akkor van remény ennek a hosszú történetnek a lezárására, hanem akkor újabb fejezeteket kell megnyitnunk ebben a szágában. Köszönöm. Oui, Fehér tárgyában nem mondhatjuk el, hogy a fehér orosz vezetők erőfeszítéseket tennének a segélyek kiérdemlésére, hiszen aki Lukacsenko ellen kiállt, a választásokon azonnal börtönbe vetették, hát ez abszolút nem felel meg a demokrácia elveinek, az EU nagy elveinek. Izlandot illetően a delegációvezető kért szót, de Súrján László szintén szót kért. Az árnyékelőadó nincs itt, én mondanék valamit helyette. Összességében Kalfin úr álláspontját támogatni tudjuk, szerintünk ez teljesen rendben van. Három dolgot említenék röviden. Az egyik eh, Fehér Oroszország, eh, ami azt jelentené, a megoldás az lenne, hogy egy csillaggal megjelölt ország lenne, az emberi jogi jogsértések miatt nem e, kaphat támogatást ez az ország, ami számunkra teljesen elfogadható és fontos is. Ami Írországot illeti, ott e, Hörán e, majd a részletekről beszél. Én azt gondolom, hogy lábjegyzetbe tenni a ö, probléma megoldását, amely ö, Izland és Nagy-Britannia, valamint Hollandia között van. Ez teljesen elfogadhatatlan, mert ez a két dolog, ez nem függ össze egymással. Két ország nyomást gyakorol egy harmadikra, és mi magunk pedig most hallottuk, hogy a nagykövet milyen üzenettel érkezett. Nem akarok a részletekről beszélni, majd Görán fog. És a harmadik dolog, a delegált aktusok vonatkozásában szintén támogatjuk a raportőr véleményét. Köszönöm. Tehát egy delegáció ellátogatott Izlandba. Nem tudom, hogy a vulkán kitörés ezen utazás következménye-e. Mik Görán kommentárjai? Reméljük, hogy nem miattunk következett be a vulkán kitörés, de minden esetre annak örültünk, hogy a gépünk felszállása után tört ki a vulkán, mert különben még mindig ott ülnénk. Eh, nos, az EIB eh, ügyet szóba hoztuk, eh, ők is szóba hozták, rendkívül érzékeny témáról van szó. Szeretnének az EIB-vel E, jól és gyümölcsözően együttműködni. Ők e, úgy vélik, hogy ez az egyik legjobb e, lehetőségük, módjuk arra, hogy mozgásba hozzák, lendületbe hozzák a saját gazdaságukat, ehhez kellene a befektetési eh, bank, és nagyon sok érdekes projektjük lenne. A másik dolog, ami nagyon érdekes volt, az az, hogy tényleg fellendülőben, gyorsan fellendülőben van az izlandi gazdaság, sokkal jobb állapotban van, mint hat hónappal ezelőtt volt, vagy egy évvel ezelőtt eh, eh, volt. Meg tudom erősíteni azokat a számadatokat, amelyeket Ivajló mondott az előbb, ami a Landsbankisról ismert, mert a jelenlegi értékelések szerint a rendelkezésre álló összegek legalább 90%-át fedezik majd a követeléseknek, vagy akár még többet is. Tehát tényleg jó esély mutatkozik arra, hogy megfelelő megoldást találjanak, amely kielégíti a holland és a brit érdekeket is. Ezzel kapcsolatban természetesen konkrét témát konkrét kérdést tettünk fel a főtárgyalónak is és a pénzügyminiszternek is. Teljesen egyértelművé tették eh, azt, hogy nincs kapcsolat az Ice Save és a Landsbank ügy, eh, valamint az EBB és az EU eh, tagság tárgyalásai között. Ha mi egy ilyen kapcsolatot teremtünk a két dolog között, akkor az az EU imázsát ássa alá e, Íz Izlandon, e, és ezzel kapcsolatban nagyon határozottak voltak, tehát akár komolyan is vehetjük mindazt, amit e, mondtak. Tehát harcoljunk továbbra is Izlandért, hogyha a brit és a holland kormány folytatják ezt a hozzáállást, akkor az egyfajta bosszút jelentene az Ice Save ügyért, ami egy teljesen komolytalan hozzáállás lenne. Tehát én azt gondolom, hogy Ivajlónak igaza van, Izland ügyét az EBB tárgyalásokon védelmeznünk kell. Köszönöm. Akkor ezt a hollandok osztják ezt az álláspontot, Mulder úr? Köszönöm, elnök úr. Nos, én nem szoktam általában automatikusan védelembe venni a kormány álláspontját Hollandiában, de azt gondolom, hogy a holland és a brit kormány eh, hozzáállását azért meg lehet érteni. A, azt gondolom, hogy azt a garanciát, eh, amit eh, az ICE ügyben kifizettünk, azt vissza kell fizetniük az izlandiaknak, meg sértettek egy megállapodást, fizetniük kell, ráadásul továbbra is ugye végső soron a garancia visszafizetését ígérték korábban, jelenleg ez nem történik meg, ez a visszafizetés nekünk minden eszközt fel kell használnunk, hogy visszaszerezzük ezeket a pénzeket. Thatcher asszony is arról beszélt, hogy vissza akarom kapni a pénzemet. Sujet Jan Mulder. Thatcher lett, Thatcher hívő lett Jan, Jan Mulder, Jan László. Uh, was an interesting... Volt egy érdekes kérdés a vita során. Azt mondták, hogy minden a bíróság kezében van. Ha a Hollandia és az Egyesült Királyság uh, nyer, akkor ennek a következményei igen súlyosak lennének egy általános döntés lenne, és lehet, hogy egy nap az, azok a kormányok is hasonló nehézségeket kell, hogy megéljenek. Az a tény, hogy 90, több mint 90 százalék kos az esély, szerintem a vita sokkal inkább elvi, semmint gyakorlati vagy a pénzről szól. és meg kell érteni, hogy mit értünk garancia alatt. Euh, Köszönöm. Jelentéstevünk tehát tudomásul vette a többi észrevételt, a regény tehát folytatódik, következik a koreper, a tanács állásfoglal, és aztán újra felvesszük velük a kapcsolatot. Csak öt perc marad, már ahhoz, hogy megadjam a szót Barbarának, aki bemutatja azt a két kérelmet, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele vonatkozik. Barbara, öni a szó. Köszönöm elnök úr, nagyon rövid leszek, ahogyan már egyes kollégek elmondták. Gond van Európában a források feltalálásával, tehát a több erőforrás feltalálásával az európai alapok javára. A bizottság képviselőjétől azonban, akit jelen van, egy további erőfeszítést kérek. Itt Dánország kéréséről van szó, illetve két külön kérésről. Az első 825 munkavállaló támogatására irányul, akiket a Glass-Weber cég bocsájtott el, mely szélturbinákat gyárt Sidenmark régióban. Itt 6 millió 300 ezer euróról van szó körülbelül. Ez a cég Kínába települt át, mert a szélturbinák iránti kereslet erőteljesen csökkent Európában, az ázsiai piacokon viszont nőtt, miközben a második kérdés 950 munkavállalóra vonatkozik, akik az Odense Steel Shipyard cég alkalmazottai voltak, nem tudom, hogy miért ejtik ezt így ki, talán majd nyelvtanfolyamot fogok végezni, hogy jobban ki tudjam ezt ejteni. Nos, tehát ez a nemzetközi tengerészeti ágazatban működik ez a cég. Itt 14 millió, több mint 14 milliós összegről van szó, a Dán hatóságok támogatják ezt a kérelmet. Itt piaci kvótavesztésről van szó az európai tengerészeti piac, hajóépítési piacon. Június 16-án kell erről döntenünk, június 1-ig lehet beadni módosítókat, és várom a választ is arra a vitára vonatkozóan, amely a globalizációs alapra irányul, és erre már a júniusi plenárison sort keríthetnénk. Kérem tehát a kollégákat, hogy legyenek jelen, hallassák hangjukat egy olyan alappal kapcsolatban, amelynek a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz, volumen egyre növekszik, és szüksége van az egész parlament támogatására, a politikai frakciótól függetlenül, hogy valamennyien közel, le, közel legyünk az európai polgárokhoz. Hát gyors voltam, elnök úr, kevesebb, mint 5 percben beszéltem. Elnök, köszönöm szépen. Meglepett az első eset, mivel Dánia kell, hogy legyen az első európai ország a szélenergia ágazatban. Kopenhágában a kis szirén most már szél turbinák veszik körül. Annyian szemben nincs itt jelen. Nos, ez egy olyan dolog, ami tényleg megdöbbentő. És hogyha maguk a dánok már kiszervezik a szélturbinák gyártását Kínába. Nyilvánvaló, hogy itt a verseny megnehezíti az ipari termelést, még ezen újszerű termékek esetében is, és még olyan országokban is, amelyek a legfejlettebbek közé tartoznak az Európai Unióban. Nagyon jó, köszönöm szépen. várjuk a kollégák hozzájárulását, illetve az előadó várja ezt, és a következő ülésünkön vitázunk erről a pontról. Holnap délelőtt viszont jelentéstevő asszony a 17-es pontról szavazunk 11 órakor. Az General Motors által elbocsájtott munkavállalók tárgyában Belgiumban. Köszönöm szépen, a napi rendet ezzel a mai délutára lezártuk, holnap ugyanitt találkozunk 9 órakor, az ülést berekeztem, és 5 percen belül újra kezdjük tolmácsok nélkül, akiknek köszönetet mondok, a koordinátorok ülésével.